Nos, akkor megnyitom a e, meghallgatást, és a szakértőket e, szeretettel üdvözlöm, Giacomo Mazzonét, aki az EBU-nak az intézményi kapcsolatokért felelős vezetője, és az Erről Víziós Alapos Alapítványnak a főtitkára. Szeretnénk a kollégáknak is az üdvözleteket küldeni. Van itt egy olyan kolléga, aki ennek a szakbizottságnak volt tagja, és most már fontos pozíciót tölt be. Aztán Erki Ormalát is szeretettel és, és üdvözlöm, aki a Nokia-nak az üzleti környezetért felelős alelnöke, aztán Claude Eric Poirot, aki az Európa moziknak az alapítója, és José Antonio Suárez Lozánot, aki az Egedának a főtitkára. Nos, a következő módon járunk el. Először 10 percben beszélnek a szakértők, mármint mindegyik 10 percben, aztán 45 percet töltünk az eszmecserével. Aztán a kérdések megválaszolásával 5 percet tört mindegyik szakkarté, és végül pedig a bizottság képviselője és a lengyel soros elnökség képviselője is kap szót. Szeretnék emlékeztetni hogy arra, hogy az ilyen üléseket közvetítik. Tehát mindenki láthatja önöket, méghozzá nézi önöket, tehát megfelelően viselkedjenek. A kamera arra fog irányulni, aki bekapcsolja az mikrofon, mikrofonját. Mindig a bal oldalon lévő mikrofont használják, kérem. Akkor elkezdjük, és azért beszélek angolul, mert angolul folyik az ülés, és az anyanyelvem az német, ezért elnézést kérek az angolomért. A digitalizáció nagyon fontos, európai, az európai kulturális örökség megörökzésére. Épp ezért az online tartalom és nagyon fontos, hogy egy szélesebb körű közönséget elérjen. Ezért is szerveztük ezt a mai meghallgatást. Nem csak az a kulturális önazonosságunk szempontjából fontos ez, hanem az egész EU számára fontos. Sokkal nagyobb fontosságot kellene tulajdonítani a kultúrának amikor Európáról beszélünk. Mindig a válságról, pénzről beszélünk, és elfelejtjük azt, hogy a kultúra az alapja az Európai Uniónak. Épp ezért komolyan kellene venni. Jelenleg 96 milliárd euró költünk több mint ezer európai filmre, és az európai audiovizuális szektor ágazat is mutatja ezt. Jelentős változtatások eh, voltak hatásra az utóbbi évtizedben erre az ágazatra. A digitális technológia az európai audiovizuális eh, eh, műveket a származási országokon kívül is megismertette, és a lekérhető videó és más lehetőségek is megjelentek, ugyanakkor nem biztos még, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni. széttagolt mind a kulturális, mind az ipari része ennek az iparnak. Épp ezért egy nagyon kritikus ponthoz értünk, értünk el, ezért kértük meg Boris kollégát, hogy jelentést állítson össze erről a területről, és ahhoz, hogy minél jobban sikerüljön ez a jelentés, ezt a meghallgatást tartjuk jogi, kulturális kihívások várnak bennünket, és ezek nagyon bonyolult kihívások. A tartalomnak a digitalizáció fontos változtatásokat eszközölt az audiovizuális ágazatban, és új lehetőségeket nyitott meg akkor is, hogyha nagyon sokan ezt átoknak tekintik. Az ilyen kihívásoknak meg kell felelni, és ezért üdvözlöm a bizottságnak a javaslatát, és a bizottságunk is foglalkozik ezzel, amely a jogoknak a kérdésével fog foglalkozni. Biztos vagyok benne, hogy egy igazi digitális, egységes piacra van szükség az audiovizuális tartalom szempontjából azért, hogy a kulturális sokszínűséget előmozdítsuk. Ehhez új piacok alakulnak ki a digitális technológia alkalmazására, és azért, hogy ez a tartalom az európai állampolgárhoz eljusson mindegyik országban a határokon át hatolva. Épp ezért nagyon várjuk a szakértőknek eh, a véleményét, és bizonyára nagyon érdekes eh, vitákat fognak folytatni, eh, fogunk velük folytatni. Most akkor Giacomo Mazzone kap szót az EBO, képviselője, tehát öné a szó. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, nagyon örülök, hogy ma itt lehetek. És mivel olasz vagyok, olaszul fogok beszélni. Kérem, tegyék fel a fülhallgatót. Buongiorno a tutti. Eh, in nome della diversità culturale parlerò italiano. Szép jó napot kívánok! A kulturális sokszínűség nevében, illetve szellemében, tehát olaszul fogok beszélni, mivel olasz vagyok. Az európai audiovizuális politika az egyik legfőbb témakör, amelyel az elmúlt 25 év során foglalkoztam a RAI-nél. A Euronews-nak az egyik alapítója is voltam, és foglalkoztam ott ezekkel a kérdésekkel. Ez tehát egy olyan téma, amely nem új számomra. Azt gondolom, hogy a legfőbb szerep főként a közszolgáltatóknak jut Európában. Igaz ez a múltra is, és valószínűsítem, hogy a jövőben még erősödik ez a tendencia. Először is néhány információt közölnék, hogy a vitát a megfelelő kontextusba helyezhessük. Az elmúlt évben az elmúlt években évente 10 milliárd eurót fektettek be a közszolgáltatók a tartalom létrehozásába. Ez rendkívül fontos volt számos tagállamunk esetében. A televíziózás még mindig fontos kommunikációs csatorna, az elmúlt években növekedtek a kvóták, átlagosan az emberek naponta három órát töltenek televíziózással. És vannak most már online, internetes audiovizuális tartalmak is, amelyeket sugároznak, tehát nem csak a televízión és más csatornákon keresztül. Főként az Egyesült Királyságban 2010-ben 5 milliárd videót töltöttek le a felhasználók az internetről. Főként filmekről volt szó a letöltések esetében. És itt is azt láthatjuk, hogy egyre nő, növekednek a számok. Aztán a lineáris televíziózás szintén egy új fejlemény. Láthatják a grafikonon, hogy a különböző szolgáltatók mennyiben fektetnek be a tartalmakba. Ez a televíziózás határok nélkül irányelv egyik hatása is. 2009-re vonatkoznak az adatok, amelyeket itt láthatnak a grafikonon. A legnagyobb közszolgáltatókat, televíziós közszolgáltatókat látják felsorolva, és láthatják, hogy mennyit fektettek be a saját produkciók létrehozásába, illetve a külső produkciókban, amelyeket külső megbízottak végeztek. Láthatják, hogy a BBC vezeti a sort, amely nagyon sokat ruház be a saját produkciókba, és aztán folyamatosan csökken, csökkennek a számok, az arányszámok, ez függ egyébként az adott ország méretétől is. Sokszor ugye az adott ország költségvetési helyzete nagy befolyással bír, hiszen minél több pénze van valakinek, annál többet tud beruházni a tartalmakba. Amikor bemutatták a digitális agendát, akkor mi a különböző sugárzással foglalkozó szolgáltatók nagyon nagy érdeklődéssel fordultunk felé. Ugyanis abból indultunk ki, hogy mindenképpen sok hiányosságot tud ez majd megszüntetni, felszámolni, és mivel konvergencia teremthető sok szereplő esetében, akik most egy közös térségben tudnak együttműködni. Vannak közöttük kisebbek, nagyobbak, van akinek több pénze van, van akinek kevesebb pénze van. Itt láthatjuk a legfőbb sémát, így néz ez ki a digitális agendának megfelelően. Hogyha a program szót keresik, nos azt hiába, keresik. A tartalom fogalmat fogják megtalálni helyette. A program kategóriába az esti híradó tartozik például, vagy a különböző beszélgetős műsorok, amelyek esetleg politikai kérdésekkel foglalkoznak az adott országon belül. Itt azonban mindenek előtt a tartalmakra vezettünk vissza mindent tehát tartalom olyan értelemben, mint ahogy például egy gépjárműnek benzinre van szüksége ahhoz, hogy működjön. Nagy hálózataink vannak, amelyek egész Európát lefedik. Olyan, úgy kell ezt elképzelni, mint valamilyen nagy csővezetéket, amelybe valamit öm, be kell táplálnunk. Ilyen betáplálandó dolog a tartalom ez esetben ugyanis, de ez egy nem megfelelő séma, hiszen jó minőségű programokra van szükség a szociális kohézió, társadalmi kohézió és az állampolgárok érdekében. Nem az a lényeg tehát, hogy programok szülessenek, műsorok szülessenek, illetve olyan programok szülessenek, amelyek a konvergenciás körforgást erősítik. Mindaz, ami az idén történt itt a szakbizottságban, a belet jelentés például, illetve a kreatív ágazatokról szóló jelentés. A mindezen jelentések tehát olyan elemek, amelyek célja, hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy az audiovizuális tartalmakkal kapcsolatos szemléletmód megváltozzon. A program szót is másként kell értelmeznünk, illetve a műsor szót, mint olyat, a mi ágazatunk egy olyan ágazat, amely természetesen nagyon piacfüggő, de szorosan kapcsolódik a demokráciához is, szorosan kapcsolódik az állampolgár és intézmények közötti viszonyhoz és az alapjogokhoz. Tehát számos tényező van, amely kölcsönhatásban van egymással, és mindezen tényezők meghatározzák az egésznek a fejlődését. Természetesen nem szabad megfeledkezni a fő célokról, jó műsorok készítése, az állampolgárok nevelése, úgymond, és szociális társadalmi tényezők. Az Európai Parlament Kulturális Szakbizottságának természetesen nagyon fontos szerep jut, hiszen önök egészen más témákkal foglalkoznak, mint például az Ipari Szakbizottság, míg az hálózatokkal foglalkozik, önök itt egész más tényezőket vesznek figyelembe, önök a tartalmakkal foglalkoznak inkább szemben az infrastruktúrával. Mint ahogyan mondtam, az rendszerek teljes konvergenciájára való átállás történt, ahol számos köztes lépés esetében nagyon fontos szerepet játszott a parlament. Ilyen például a semlegesség az intranet esetében. Ez egy alapvető kérdés. Vannak ma már eh, különböző témákhoz kötődő hálózatok, és amikor az állampolgár bekapcsolja a televíziót vagy a rádiót, azonnal hozzáfér egy szolgáltatáshoz. Itt van aztán az internet. Az internet esetében eh, egyre inkább hozzáférnek az állampolgárok a különböző audiovizuális tartalmakhoz, és nagyon fontos, hogy azok a tartalmak, amelyek terjednek az interneten keresztül, könnyen hozzáférhetők legyenek a polgárok számára, hogy ne legyenek akadályok. És egy nagyon fontos tényező van ezen felül, a közszolgáltatások kérdése, és az, hogy minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy hozzáférjen ezen szolgáltatásokhoz. Tehát nem csak azok, akik megengedhetik maguknak, hogy hozzáférjenek a magas sebességű internet hálózathoz, és nem csak azok, akik meg tudják engedni maguknak a pay TV-t, hanem minden állampolgárnak hozzá kell férnie az ilyen jellegű műsorszóráshoz. Tudom, hogy jövőre egyébként még lesz öt alkalmunk arra, hogy visszatérjünk erre a témára, ez pedig a szerzői jogok kérdése, az úgynevezett árva, művek kérdése egy kulcsfogalom. Ami azonban a szerzői jogokat életi itt is hasonló problémákkal szembesülünk. A szerzői jogot egyszer valaki feltalálta valaki, annak idején, amikor még mindig lineáris volt a különböző tartalmak szolgáltatása, ma már a nem lineáris korszakra készülünk, állunk át, és éppen ezért a szerzői jogot is meg kell változtatnunk, és hozzá kell igazítanunk a nem lineáris korszak követelményeihez kollektív jogokra gondolok például, vagy egyfajta igazolványra, amely lehetővé teszi a hozzáférést, különböző eszközök a kalózkodás legyőzésére, mindezek olyan tényezők, amelyeket szintén figyelembe kell vennünk a jövőre való tekintettel. Lezárásképpen egy utolsó pontot szeretném, szeretnék még említeni, ugye mindenre csak utalásszerűen tudtam rátérni. A hibrid televíziózás, ez hamarosan már valósággá válik, és itt egy problémával szembesülünk, és a jogalkotó is problémával szembesül, mégpedig a kérdés az, hogy milyen jogok élveznek majd elsőbséget. Egy olyan szabályrendszerünk van érvényben, amely a televízióra vonatkoztatható, és aztán vannak külön szabályok az internetre vonatkozóan, a hibrid televíziózás esetében azonban mindkét tényező érvényesült, tehát mind a televíziózás, mind az internet, mely szabályok élveznek elsőbséget. Mi úgy gondoljuk, hogy a televíziózásra vonatkozó szabályok kell, hogy érvényben legyenek, hiszen ezek védik leginkább az állampolgárokat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Mácóne úr. Most megadom a szót a Nokia alelnökének, Erkid Omala úrnak. Parancsoljon, ön a szó. Thank you so much for... Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a fontos ülök, ülésre ma délutánra. Azzal kezdeném, hogy szélesebb körű kérdést taglalok. A digitális iparág az egyik leggyorsabban növekvő iparág a világon. Nem hiszem, hogy van még egy ilyen iparág, amely két számjegyű növekedést tud mutatni az utóbbi évek során, még a válság alatt is. Tehát, mint mondtam, gyorsan növekszik ez az iparág, munkahelyeket hoz létre, és az egyik legfontosabb eszköz a kezünkben arra, hogy a jólétet és az európai szociális kohéziót megtarthassuk. Épp ezért ez egy hatalmas lehetőség. Ugyanakkor Európában szenvedünk, mert nincsen egységes piac a digitális szolgáltatások számára. Nagyon sok tapasztalati munkát végeztünk, hogy megértsük, hogy mibe kerül ez nekünk, hogy nincsen ilyen egységes piac. És ugyanolyan számokra, számokat találtunk, mint amikor a 80-as években az egységes piacról beszéltünk. További jövedelmet tudnánk létrehozni 500 milliárd értékben, euró értékben, értékben hogyha 2050-re digitális piac lenne, egy egységes piac. Ez mind megoldaná az összes pénzügyi problémánkat. Épp ezért nagyon nehéz számunkra, hogy megértsük, hogy ezek a témák miért nem szerepelnek a legfontosabb helyeken az európai döntéshozatalban. Ugyanis mi ezzel a megoldással a pénzügyi problémákat is meg tudnánk oldani. Ilyen egységes piac nélkül Európa nem fogja tudni kihasználni a lehetőségeit. Ezeket a korlátokat el kell távolítanunk. Az európai gyártóipar, a szolgáltatóipar és a kreatív ipar mind szenved a meglévő problémáktól. Ugyanúgy az európai polgárok is szenvednek ettől, akik nem tudják elérni az európai tartalmat olyan módon, ahogy szeretnék már ezt elérni. Kevesebb, mint 10%-a az elektronikus kereskedelemnek nyúlik át a határokon Európában az egységes piac keretében kevesebb, mint 10% nyúlik át a határokon. Ennél még riasztóbb, hogyha Európát a világ többi régiójához hasonlítjuk. Nincsenek európai elosztó csatornák, nincsenek internet szolgáltatók, amelyek digitális szolgáltatásokat tudnának nyújtani tehát Európában az amerikai terjesztőkre fogunk, kell majd támaszkodni. Tehát ma ez történik. Tehát az, Európa, az amerikaiak vás, megvásárolják az európai tartalmakat, és mi aztán visszavásároljuk ezt az európai állampolgárok számára, tehát az értékeket külföldön hagyjuk. Tehát nem sokára azt fogjuk látni, hogy az ázsiai játszók milliárdok ügyfelek milliárdjaival fogják ezt átvenni ezt a piacot. Nem látunk európai szolgáltatásnyújtókat, az internet területén a vezető szolgáltatók között. A leg 50, az 50 leglátogatottabb oldal, weboldal között csak négyet látunk európai. Tehát eljutottunk olyan helyzetbe, ahol tulajdonképpen a, az ICT lehetőségek peremére került Európa. A digitális piac akadályainak a listája nagyon hosszú, és nem tudom mindegyiket elős, sorol, elővenni most, csak egyet. Ez pedig az egyik legvitatottabb téma a digitális egységes piac területén. Ez pedig a szerzői jog kérdése. az alkotások, a, tehát a kreatív iparnak az eredményei digitális formában fognak kikerülni. Az online forgalmazás az elsődleges forgalmazása lesz a digitalizált tartalomnak az elkövetkezendő években. Tehát a legtöbb időnk felhasználási tapasztalataink, tehát amikor ennek a kreatív iparnak az eredményét élvezzük, az interneten keresztül és a digitalizált tartalmon keresztül fog megtörténni. Ha megvizsgáljuk, hogy mi történik ma, például az zeneiparban, akkor azt látjuk, hogy az európai digitális zenei eh, iparág csak egy harmada az Egyesült Államok beli hasonló piacnak. Ez az amerikai ipar tavaly 38%-kal növekedett, Európában pedig kevesebb, mint 10%-kal. Tehát e, ezzel a handicappel indulunk, és ettől szenvedünk. Mik ezek a bonyolult kérdések, amelyek a jognak a reformjához tartoznak. Meg kell vizsgálnunk ehhez a a tartalom forgalmazásának az egész ökorendszerét, és többek között a közvetítők szerepét szabályozó szabályokat is. Többször mondtuk már, hogy három fontos reformra van szükség. Az első a hatékonyabb, átláthatóbb és könnyen kezelhető engedély, engedélyezése a digitális tartalomnak. A vezetési jogokat, a szerzői jogos tartalmat illetően szintén át kell tekinteni, és a jogokat könnyű és átlátható módon kell szabályozni, amely az európai szintű forgalmazást lehetővé teszi. Második. Szükség van a szerzői jogi adórendszer áttekintésére, hiszen ez az európai forgalmazásnak az egyik legnagyobb akadálya, és ez tagolja szét az európai piacot. Ez a digitális kornak a jellegét nem tükrözi Épp ezért meg kell a magán példánynak a fogalmát határozni, mert ez sehol sincsen meghatározva. Egységes intermezésére van szükség a tisztességes kompenzáció fogalmában. Ez benne van az európai jogban, de igazából nem határozzák meg, hogy mit is jelent. Pedig a törvényben az áll, hogy a, a kártérítésnek az elszenvedett kárt kell tükröznie, tehát az alkotónak a kárát. Ennek az adónak a reformja hasznot hozna az európai állampolgárok, a kreatív iparák és a gyártók számára. A harmadik téma pedig a az irányítás reformja, tehát a közvetítők munkájának, az irányításának a reformja manapság eh, eh, a különböző társaságoknak a reformja nem átlátható, vagy eh, működése nem átlátható, nem számolnak el a pénzükkel. Európában vannak olyan példák, ahol a kifizetés, a művészeknek történő kifizetés öt évvel történhet azután, hogy létrehozták ezt a jövedelmet vagy bevételt. Nagyon sok olyan példa van arra, hogy azok, akiknek joga lenne ehhez a jövedelemhez, nem kapják meg soha a pénzt. És arra is vannak példák, ahol a művészek már nem férhetnek hozzá a piachoz, mert nem hiteles szereplőknek tekintik őket. Ezért ez a három, mind a három elem nagyon fontos, mert ők ezek az építőkövei a kreatív iparágak egységes piacának megteremtéséhez. A digitális iparban e, nagyon fontos lenne megtalálni az utat ezen a fontos területen, ugyanis különben Európa a peremvidékre kerül a digitális forradalom idején. Reméljük, hogy az európai döntéshozók a megfelelő reformokat bevezetik, amely a gazdasági jólétet és szociális jólétet biztosítanak az európai állampolgárok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen Amale úrnak. Nagyon félelmetes volt az, amit ön mondott. Remélem, hogy jó vitát tudunk majd folytatni arról, amit elmondott. Most pedig Claudelik Poirónak, az Európa Cinemas alapítójának adom meg a szót. Jó napot kívánok, köszönöm szépen! Előzetesen szeretnék egy szót szólni azokról az első elemekről, amelyeket digitális médiáról Piotr Boris úr írt. Ezt nagyon nagyra értékeljük. És hivatkozni fogok kicsit korlátozottabb módon ezekre majd a felszólalásomban is. Négy fő kérdés köré csoportosítom a beszédemet. Az egyik az, hogy digitális felszerelésünk legyen ennek a fontossága, az, hogy ez mennyire sürgősen meg kell tenni. Harmadik, a mm, mozitermek egyenlőtlensége a digitális tekintetben, illetve a perspektíva a digitális ö, ö, korszakban, az oktatásban és úgy egyáltalán a kultúra terjesztésében először is fel kell szerelni magunkat digitális eszközökkel. Miért? Azért, mert ott vannak a speciális effektusok, a, pr- a posztprodukció, a filmforgatás, már minden digitálisá válik, és a 35 mm-es celluloid levetítésére alkalmas berendezéseket, ami a mozik univerzális eszköze volt az egész világon annyi évtizeden keresztül, Ezeket most digitális öm, berendezések helyettesítik, kell, hogy helyettesítsék. Nagyon fontos, hogy ezek egységesek legyenek, interoperábilisek, nemzetközi szabványoknak feleljenek meg, és a szakmai szervezetek elfogadják őket. Ezen dolgozunk manapság. Mi a nézők érdeke? A mozi néző egyre igényesebb, egyre kifinomultabb eszközöket használ az otthonában is. A digitális mozivetítés számára biztonságot jelent. Azt a biztonságot, hogy a nagy képernyőn is kiváló, semmilyen minőségi romlást nem mutató képet lásson. És ezáltal hozzáférhet a 3D-hez is, ami új dimenziót ad, egy film, egy dokumentumfilm, vagy egy animációs film ö, megnézésekor. Wim Wenders szerint rengeteg és James Cameron szerint is egyet, egyaránt fontos a digitális felé való elmozdulás, ennek a kihasználása. A régi filmkészítésben több kiló szemetet gyártottak azzal, hogy vágták a celluloid szalagokat, stb. Most a digitális, ez teljesen más jellegű film előállítást igényel, és ráadásul ennek nem csak a filmre, hanem mondjuk a zenére is kihatása van. Olyan filmeket kapunk, amelyeket az eredeti film nyelven, vagy mondjuk a, a diákok nyelvére szinkronizálva egy pillanat alatt területállítani, és nem kell külön kópiákat készíteni emiatt a szinkronizálás miatt. Az nagyon fontos, hogy az összes mozi szektor Európában, az USA-ban és Kínában is felszerelje magát a digitális eszközökkel. Nagyon fontos az is, hogy azok a mozitermek, amelyekben van a 35 mm-es vetítő, azok az új technológiával is felszereljék magukat, de az is nagyon fontos, hogy ezek egymás között átjárhatóak legyenek. Sajnos azok, akik csak a 35 mm-es tudják használni, azok egyre inkább lemaradnak. Az egész világon terjednek a multiplex mozik. Európában is digitális mainstream filmeket vetítenek legnagyobb mennyiségben 3D-ben, és egyre inkább azt kérik a terjesztőktől a mozisok, hogy minden más filmnek is a digitális változatát küldjék el nekik. A költségeik a, di- a disztribútoroknak sokkal alacsonyabbak, hogyha a digitális támogatás megérkezik, mert ezeknek egy kópiája 5-10 szeré olcsóbb, mint egy, egy 35 mm-es celluloid kópia. Azok, akik nem tudnak átállni digitális vetítésre, az elkövetkezendő hónapban, bizony hónapokban nagy veszélyét érezhetik annak, hogy be kell, hogy zárjanak. A technikai és gazdasági okokból kifolyólag az egész ágazat keresi azt, hogy hogyan lehet ezt a drága átmenetet felgyorsítani a késlekedés az komoly büntetésekkel fog járni, hiszen az, aki nem áll át a digitálisra, az a játékon kívül találhatja magát, magát. Milyen kihívásokkal kell szembenézniük a moziknak, a, hogy digitális átállásban. A több mint ezer moziból 35% digitális ezeknek a felszerelése. Nagyon mm, öm, technikailag fejlett, főleg összehasonlítva a többi mozival. Az első premierek általában a multiplex mozikban jelennek meg, nagy európai piacokon, nagy európai országokban. Ezt a gyártók szeretnék direkt vagy közvetett módon a lehető leggyorsabban egyszerre bemutatni, és a a disztribútorok, a terjesztők pedig szeretnének a kópiák gyártása helyett megtakarításokkal élni, ha már egyszer egy ilyen drága technikát bevezettek. Az ágazatnak kell finanszírozni jelen pillanatban, az egyikeknek a megtakarítása finanszírozhatja a másik oldalnak a költségeit. Az Európa Cinema hálózat négy szám között kell, hogy zsonglőrködjön folyamatosan. Sajnálatos módon Európában nagyon sok kicsi piac létezik, ahol a kópiák száma, amely a forgalomba kerül, nagyon elégtelen ahhoz, hogy finanszírozni lehessen a mozitermek felszerelését. Egy 40 ezer EU, 80 ezer 80 e- ezer eurós beruházásról beszélek. 80 ezer eurót egy kicsi mozinak egy kisvárosban előteremteni, ez szinte lehetetlen. Nincsenek ö, meg a saját eszközeik, és a forgalmazóktól se kapják meg a megfelelő kompenzációt erre. Tehát ezek végleg el fognak tűnni a kis mozik arról a piacról, ahol pedig meg lenne az értelme az ő létezésüknek, hiszen a társadalmi élethez nagy mértékben hozzájárulnának. Csak akkor, hogyha állami eszközökkel, európai, regionális vagy állami nemzeti eszközökkel segítjük őket, csak akkor tudnak felmaradni a piacon. Az Európa Cinema több mint 2000 moziteremben van jelen, ennyit kötünk össze, de ezekből is több száz eltűnhet a következő hónapokban. És ez az európai mozi sokszínűségét fogja nagyon nagy mértékben rontani, az pedig az egész kontinens népességére hatással lesz. Ezért nagyon fontos, hogy segítsünk ezeknek a mozitermeknek felszerelést vásárolni, ez kulturális és társadalmi misszió egyaránt. Bizonyos országok, mint például Franciaország, Norvégia, Nagy-Britannia már alkalmazzák a kölcsönös segítség eszközeit. Máshol kiegészítő támogatást nyújtanak bizonyos típusú vállalkozásoknak. Ezek a kezdeményezések sajnálatos módon egyelőre elégtelenek, és ráadásul egyenlőtlenül vannak elosztva Európa területén. Nagyon sok moziterem továbbra is nehézségekkel küzd, bár elismert, bár hosszú történelme van és legitim a létezése, nem tudnak fennmaradni. A strukturális alapok már is lehetőséget nyújtanak arra, hogy beruházzunk ezekbe. Azonban szeretném hangsúlyozni azt, hogy a megvalósítás idő kereteit a lehető legrövidebbre kell szorítani, hiszen nagyon sürgető a helyzet a digitális perspektíva az oktatásban és az európai mozikban. A digitális vetítés azt teszi lehetővé a moziknak, hogy diverzifikálják a, az ajánlatukat. Alacsonyabb a filmek kibocsátása, több lehető és olcsóbb lehetőség van az, az szinkronizálásra és az, a feliratozásra. Ez olyan forgalmazóknak és mozikészítőknek nyit utat a kicsi piacokra, akik addig nem tudtak oda betörni. Ehhez az is fontos, hogy jobb körülmények legyenek az európai mozikban. Ezt a lehetőséget meg kell ragadni, hiszen így az európai mozik is vonzóbbakká válhatnak, az európai film pedig mélyebb rétegekben éri el az európai állampolgárokat. A sokszínűség szempontja nagyon komoly érv, a független mozik fenntartása mellett. Ez a történelmi változás zajlik most a mozikban, és ez a promóciós eszközök felgyorsult változásával van párhuzamban. A mozitermek már megragadták a lehetőséget, hogy kihasználják mindazt, ami ebből a digitális forradalomból származik. Például az internetes kommunikáció, a blogok, és a közösségi hálók használata. Ez a technológiai kaland interaktív, és egy nagyszerű jelent, lehetőséget jelent a moziknak arra, hogy a fiatal közösséget elérjék. A gyerekek, a kamaszok tájékoztatása nagyon sokkal könnyebb az őket körülvevő képeken keresztül. Meg kell győznünk őket, hogy az európai filmeket szeressék meg, hiszen ezek az a legnagyobb globális fesztiválokon is mindig jól szerepelnek, de a fiatalok nem feltétlenül ismerik őket. Rendkívüli mozikészítők munkáját tudja még értékesebbé tenni a digitális, illetve megkönnyítheti a mozik munkáját is. A mozi mindig a kultúra, találkozópontja a filmesek és a állampolgárok között. Köszönöm. Most pedig az EGEDA főtitkára következik, Suarez Lozano úr. Talán elmondhatná először is azt kezdésképpen, hogy milyen rövidítés ez az EGEDA. For Köszönöm szépen, hogy meghívtak. <clears throat> Olasz kollégámnak a példáját mentén eh, spanyolul beszélek. Az EGEDA egy olyan társaság, amely az audi- audiovizuális eh, producereket eh, képviseli Franciaországban. Ez azt jelenti, hogy több mint 1400 olyan személyt támogatunk, aki audiovizuális termékeket hoz létre. Ide tartoznak latin-amerikai alkotók többek között, akik nyilvánvalóan nyelvi okokból szorosan kötődnek Spanyolországhoz. Szeretném először is elmondani, hogy egy világos megkülönböztetés létezik az audiovizuális területen belül a gazdasági modell teljesen másként alakul az audiovizuális területen, mint a zene területén. A jogalkotási eszközök sem lehetnek ugyanazok a két területen, éppen ebből kifolyólag. A felhasználási lehetőségek rendszere ö, teljesen más, például a zene területén. Ez nagyon fontos a jogalkotás szempontjából, hiszen a jogszabályok meghatározzák közvetetten a gazdasági modellt is, amely alkalmazandó az egyik vagy a másik területen. Ezért nyilvánvaló, hogyha már most megváltoztatnánk a gazdasági modellt, akkor gyakorlatilag a semmibe ugranánk, úgymond, hiszen nem tudjuk, hogy mit várhatunk, és ez verseny hátrányt jelenthet más ágazatbeli szereplőkkel szemben. Az audiovizuális ágazat tehát, mint ahogyan mondtam, más jellegű. Az audiovizuális területen a társaságok szerepe nagyon korlátozott. Jelenleg főként a magánmásolatok és a kábelen keresztül történő műsorszórás ra alapozunk, minden más felhasználás esetleges. Milyen szerepet játszhatnak tehát az olyan szervezetek, mint az EGEDA? Először is fontos látni, hogy milyen kihívások előtt állunk, ami az audiovizuális tartalmak létrehozóit illeti. A piaci mechanizmusok nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy az állampolgárok audiovizuális termékekhez való hozzáférését biztosítsa. Igaz ez jelenleg, és igaz ez főként a jövő tekintetében is. Ezért szükség van arra, hogy a belső piac ott valamilyen módon menedzseljük, irányítjuk e tekintetben, különösen az amerikaiak, akiknél már igen nagy a kereslet, rájuk nézve igaz, és itt vannak a nagy aktuális alkotások, amelyek Európában már a múltban is sikereket könyvelhettek el. Egy további realitás, amelyel szembe kell néznünk, az a közös nyelv hiánya. Ez azt jelenti, hogy további járulékos költségek keletkeznek. Ez természetesen kihatással van a keresletre is, ami Másrészt korlátozza egyébként a piachoz való hozzáférést is, főként, hogyha független alkotókról van szó. Mi az alternatíva tehát azok számára, akik nem jutnak hozzá a piachoz? Vannak kisebb közönségeket kiszolgáló piaci rések, ezek léteznek még Európában, de ez túl nagy magas költségekkel jár, az alkotók, főként a független alkotók és azok csoportosulásai számára. Aztán a szükséges sávszélesség a versenyképességhez, a tranzakciós adók, ezekre is gondolnunk kell. Ezek ugyanis gyakran az összköltségek 50%-át teszik ki attól függően, hogy milyen fizetési eszközt alkalmaznak. Ennek eredménye az lehet, hogy az audiovizuális produkció nagy része kin reked a rendszerből Európában, aminek következtében a piacra nem kerülő alkotások nyilvánvalóan nem térülnek meg. Ebből eredően az európai kínálat beszűköl, és főként ahhoz vezet, hogy az európai kínálat sokkal kevésbé sokszínű. Előfordulhat tehát, hogy egy ilyen helyzettel kell szembenéznünk. Ennek folyamányaként vagy átadjuk a felelősséget a közférának, vagy pedig a szektor mechanizmusainak a létrejöttét lehetővé tesszük, ez azonban csak is közpénzek felhasználásával történhet. A különböző szervezetek pedig egyfajta katalizátor szerepet tölthetnek be, hiszen közvetlen kapcsolatot tudnak létesíteni az alkotókkal és ők rendelkeznek a legtöbb információval is. Spanyolországban gyakorlatilag egyfajta kísérletet végeztünk. Egy portált hoztunk létre 2006-ban spanyol alkotók számára, 2006 óta ez egész Európából elérhető, és mi ezt a kísérletet végeztük el. A közel 900 interneten keresztül elérhető spanyol alkotás nagy része máskülönben nem lenne elérhető a fogyasztók számára. Annak érdekében, hogy egy európai digitális piac jöjjön létre, amely versenyképes és elég erős, egy olyan jogi kontextust, jogi keretet kell teremtenünk, amely kedvező az alkotók és alkotások számára, ez pedig eh, elsősorban azt jelenti, jelenti hogy a 2008, 2000 48-as irányelvet aktualizáljuk. Itt van a Pro Musica bírósági ítélet is egyébként, amely erre irányul. Vannak ismert sérté, jogsértések, tudjuk, hogy ezekre hol kerül sor, de nincsenek jogi eszközök, amelyekkel megállapítható volna, hogy tulajdonképpen kisértette meg a jogszabályokat, és a jogsértők nek a szankcionálását sem teszi lehetővé. Egy, ezen kívül úgy gondoljuk, szükség van arra, hogy az árva, az úgynevezett árva, problém, árva művek problémáját is megoldjuk. Úgy gondoljuk, hogy az irányelv, a vonatkozó irányelv egy előrelépést jelent, de mindenképpen még javításra szorul a helyzet. Hiányzik például egy tanulmány, amely a probléma mértékét felvázolná. Hány ilyen árva alkotás, műalkotás létezik Európában, ezt nem tudjuk. Az illetékesek a különböző mozgókép archívumok és filmklubok adataira hivatkoztak, de az ilyen jellegű klubokban nem maguk a műalkotásokat találhatók meg, hanem a műalkotások kópiái, másolatai. Emellett a polgári jog vonatkozik rájuk, ezért nehéz megállapítani, hogy tulajdonképpen valójában ki a felhasznál, ki birtokolja a felhasználás jogait. És aztán kérdés az is, hogy a felhasználók részéről létezik-e kereslet, igény az árva alkotásokkal kapcsolatosan. Az irányelv még nem állapítja meg egyelőre, hogy mi történjen ezekkel az árva művekkel más területeken, a különböző szervezetek kezelésébe adták ezeket a műveket. Ha minden úgy marad, mint ahogyan van, a jelenlegi helyzet áll, akkor két-három év múlva a különböző tagállam 27 különböző megoldást érvényesítenek, addig tart ugyanis majd, amíg át nem vezetik a nemzeti jogba a vonatkozó irányelvet. és azt kell megállapítanunk, hogy ez valóban így történik, akkor nem teszünk eleget az állampolgárok igényeinek, elvárásainak. A különböző társaságok, mint amilyen az EGEDA például, képesek-e arra, hogy kezeljék az árva, er- árva alkotásokat? Nos, ez minden bizonyal így van, hiszen tapasztalatuk van, tapasztalatot szereztek az átfogó katalógusok kezelésében, megvannak a szükséges tapasztalataik, és ha nem, akkor a különböző médiahatóságok minden bizonyal a körmünkre néznek. Majd ez így történt Spanyolországban is. A nevezett társaságok képesek arra, hogy hatékonyan, átláthatóan kezeljék ezeket a műalkotásokat. Jelenleg stabil szervezetekről van szó, és az igazgatási költségek alacsonyabbak, mint a közszférában. Néhány kivételes esettől eltekintve. Ezért úgy gondoljuk, hogy ezek a társaságok a megfelelő eszközt képezik a fennálló problémák megoldására. Végezetül pedig van még egy kérdés, amelyel foglalkoznunk kellene, és talán megérett az időre, ez a szellemi tulajdon szabályozása a belső piacon. Egy 27 jogrendel rendelkező belső piac egy olyan térség, ahol egyre kevésbé tudunk megfelelni az újkor kihívásainak. A spanyol alkotók nevében mi úgy gondoljuk, elmondhatjuk, hogy itt valami előrelépésre van szükség. Az irányelvek annak idején kiváló jogalkotási eszközök, kiváló jogszabályok voltak, ma azonban már egy olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol a jogértelmezés Véleményünk szerint túl gyakran az Európai Bíróság feladatai közé tartozik. Az elmúlt két évben például alig-alig múlt el egy negyed év, amikor nem merült fel valamilyen probléma, amikor a területünkön a bíróság nem ítélkezett valamilyen kérdésben. Ezért felteszem a kérdést, hogy nem lenne -e jobb, ha még akkor is, hogyha 5-6 évvel tovább kell várnunk, hogyha egy rendelet születne, amely biztosítja azt, hogy versenyképesek maradjunk a konkurenseinkkel, versenytársainkkal szemben, annak érdekében, hogy valóban egy szabályozás legyen érvényben az egész belső piacon. Nagyon szépen köszönöm Suárez Lozano úrnak. Nagyon átfogó volt az előadása, sok érdekes információt hallhattunk, és nyilvánvalóan ez majd beszüremlik a mi munkánkba is, amelyet az elkövetkezendő hónapokban el kell végeznünk. Most pedig Trüppel alelnök asszony kapja meg a szót. Köszönöm, Torosz. Szeretném ezt a négy nagyon érdekes előadást összefogni, és így feltenni a kérdéseimet. Ugyanis különböző lehetőségekről beszéltek, és különböző háttérből származnak. Tökéletesen értem, és hiszen ez európai szinten közös érdekünk, hogy egy digitális, egységes piacot akarunk létrehozni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy az igazi kérdés az, hogy hogyan tegyük ezt meg, és milyen feltételek szerint, tehát hogy szabványok legyenek, szabályok, rendeletek, vagy mik. Ugyanis, hogyha szabályok lesznek, akkor veszélyt jelent a digitális e, e, egységes piacra, mert nagyon különbözőek vagyunk az USA egységes piacától. És ez a problémánk, hogy e, az Európai Unióban nem feltétlenül tudjuk ugyanazt tenni, mint az Egyesült Államokban. Tehát épp ezért a nagy ellentmondásokat szeretném felvezetni, amelyekről már három éve beszélünk. Az emberi jogi megállapodás 27-es cikkében beszéltünk a kulturális örökségről és termékekről, és ugyanakkor ugyanebben a cikkben beszélünk a szerzői jogokról is. Tehát mindkét célt el kell érnünk, és prioritást. A kérdéseim pedig a következők Remélem, hogy tudnak ezekre válaszokat adni. Az első előadóval kezdem, aki azt mondta, hogy a netnek semlegesnek kell lenni, de ugyanakkor átláthatóságot szeretünk a szolgáltatók részéről, hogy a forgalom irányítást átláthatóan csinálják. Mit jelent ez? valamilyen fajta felelőssége van az internetes szolgáltatnak, tehát hogy mit is csinálnak a forgalommal. Tehát ez felveti annak a kérdését, hogy mi a kereskedelmi és a nem kereskedelmi felhasználás. Aztán azt is mondta, hogy a nagysebességű internet mindenki számára elérhető legyen. Persze társadalmi szempontból, igen, de ki fizeti ezt meg az állam? De mi történik? Tehát, hogyha az emberek nincs erre pénze, akkor ki fizeti ki az ő hozzáféréseket? Aztán beszélt az európai digitális útlevérről. Ez mit jelent? Mik ennek a hatásai, mi a hatája, stb. Most pedig a Nokia képviselőihez címzem a kérdéseimet. Az ön érdeklődése, mint Nokia képviselő, érthető, hiszen az európai digitális piacot minél jobban szeretné kihasználni. Aztán beszélt a szerzőjog reformjáról, és szeretném tudni a meghatározásokat. Ön azt mondta, hogy meg kell határoznunk, hogy mi a magán példány E, a digitális világban, hiszen e, korábban más volt, most, hogyha megoszthat, tehát a megosztó platformokon nem egy magán e, példáról van szó, hanem milliókkal meg lehet osztani ezt. Tehát mit jelent a digitális környezetben ez a magán példány? Van-e erre valami meghatározás, vagy mit szeretne itt látni? Másik kérdésem, beszélt a kollektív engedélyezésről, ez velem rendben van, aztán az egy ablakos ügyintézésről. Utána pedig beszélt a tisztességes kártérítésről. Ez mit jelenti, hogy egy piac alapú általány, vagy pedig előfizetési modellekre alapozón ezt legálisan megállapítják. Tehát mit jelent a tisztességes megfizetés? Ez egy piaci megoldást szükségél, vagy, vagy egy állami kormány megoldást, ez nem világos számomra. Aztán beszélt a a nagy amerikai társaságokról, mint a Google is, amelyek az európai tartalmat felhasználják. De mit jelent ez a művészek számára? Hát akkor lehetne beszélni a Nokia-val és a, az, a Nokia-ról és a művészekről. Megfelelően fizetik, megfizetik őket, mert kulturális politikusként szeretném tudni, hogy mi történik velük. Tehát, hogy a termékeikből meg tudnak elni, élni, és mit jelent ez a digitális környezetben. És ezért a szerzői jogi reform az valószínűleg a tartalommal foglalkozó törvény keretébe kerül hogy jobb körülményeket biztosítsunk számunkra. Ezek voltak a kérdéseim, és remélem meg tudja válaszolni. Jó, remélhetőleg még ma tudunk velük végezni, mert most még jönnek mások is, Kavada ő. Elnök asszony, először nagyon először is nagyon érdekes volt nekünk európai, európaiaknak hallani a működtetők és a kitalálók számára, kitalálókat hallani Európa gyengeségeiről és a lehetőségeiről. Nyilvánvalóan nem jól szervezett ez a kulturális ipar, az infrastruktúra és a többi, és nyilvánvalóan a nemzet, hogyha csak az nemzeti hatalom szabályozza, akkor ennek megvannak a határai. Nos, az első kérdésem, a digitális univerzummal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az európai kutat, fontos kutatók egyetértenek abban, hogy a digitális iparág a valószínűleg a harmadik forradalma az emberiségnek az egész élelmiszeripari mezőgazdasági forradalom volt, aztán volt ennek egy ipari része, és most pedig a digitális, a harmadik forradalom. Mit is jelent ez a forradalom? Egy olyan forradalom, amely, mint az két előző is, az eszközökön keresztül jön. Nyilvánvalóan itt a digitális eszközről van szó. Nagyon sok problémát el, említettek az előadók, én ebből csak egyet emelnék ki. Európa, amikor pénze volt, nagy hibát követett el, hogy nem szerelte fel az Európai Unió minden országát a nagysebősségű internet hozzáféréssel, és nem csak a városokat, hanem a vidéki területeket is. A másik kérdésem, de voltak már, amelyeket hangsúlyoztak, hogy nincsen kulturális ipar, hogyha nem fizetjük meg megfelelően ennek a kultúrának a szerzőit. Tehát az alkotók és az alkotót kihasználók között meg kell találni az egyensúlyt. A második területem a televízió területe, és ez pedig ö, ö, ö, Ignatius Gárdaszhoz is címzem, aki régi kollégánk. Szükség van az éberségre. Ugyanis az Európai Unió lassanként a verseny tisztasága mindenek felett álló szempontjából szem, előtt, szem elől vesztette azt a kérdést, eh, hogy a magán audiovizuális cégek és az állami cégek között meglegyen az egyensúly. A különböző feladatokat pedig meg kellett volna különböztetni azért, hogy különböző ajánlatokat nyújtsanak a nézőknek. Két kis több dologra szeretnék rámutatni. Osztom az e-, Európai moziknak a képviseleit, ugyanis a szellemeknek a képzése nem csak a jó játékoknak a játszásával érhető el. Aztán a tájékoztatási szolgáltatás, amely nagyon fontos az állampolgároknak a szabadsága szempontjából, amely az egész európai kontinens törvényeinek a 60-65 százalékát adja. Nos, tehát a tájékoztató szolgáltatások olyan műveket kell, hogy támogassanak, amelyek megfelelő minőségiek, és ezen kívül a rádió és a televízió használatának az egyensúlyát is ki kell alakítani, és a finanszírozásnak a függetlensége és állandósága is nagyon fontos. Azért, hogy hogy ne jussanak olyan helyzetbe, mint bizonyos kelet-európai országok, amelyeknek nem akarom most a nevét említeni és pedig utána az utolsó dolog az állami ö, ö, szerveknél a, szó, a szórakoztatási, az ismereteket, vagy általános tájékoztatási programokat, mindenfajta eszközön kellene terjeszteni, ugyanis a fiatal generáció az a műholdakon adott adásról áttérnek már a saját fogyasztásai szokásaiknak megfelelő eszközekre. És őket kell majd megtanítani arra, hogy hogy tudják ezeket az eszközöket megszerezni. Épp ezért fontos, hogy e, e, e, megfelelő ajánlásokat adjunk ezen a területen. Köszönjük Kavada úr, Boris úr a jelentéstevő, nem túl hosszan. Köszönöm szépen. Talán utalhatok én is a jelentésemre, hiszen az előadók is utaltak, de azt hiszem, ez egy külön vita részét kellene, hogy képezze. Mindazonáltal lenne a szakértőköz néhány kérdésem. Először is. Számunkra az a legfontosabb, hogy a kulturális kínálat kiterjedjen. Az audiovizuális kínálat nagyobb. Szeretnénk azt a szerződést, amit Trübe asszony is említett, végrehajtani. Aztán a digitális technológiák óriási lehetőséget biztosítanak a kreatív iparágaknak. Sokkal jobb lesz a hozzáférés. Ez már is látható az amerikai piacon. A miénk a legnagyobb fogyasztói piac itt Európában, ezzel a pénzügyi bevételeket is megtöbbszörözhetnénk ebben az ágazatban. De volna egy kérdésem, hogy lehet olyan helyzethez eljutni, ahol egy oldalról ott vannak a digitális technológiák, ezek révén jobb a hozzáférés, ezek ott lesznek, hiszen a fiatalabb generációk általában a nem lineáris szolgáltatásokat használják amúgy is. Tehát néhány év múlva főleg az on-demand tartalmakat fogják maguknak letölteni. Hogyan lehet ekkor biztosítani a szerzőjogok védelmét? És azt, hogy a szerzők díjazása megvalósuljon oldalról, az üzleti modelleket hogy tudják eléggé hozzáférhetővé tenni ahhoz, hogy a fogyasztónak, az fogyasztó ne legyen rákényszerítve arra, hogy nem mindig teljesen legális módon jusson hozzá a tartalmakhoz. Tudják bizonyára, hogy elég nagy az illegális piac Európában. Tehát hogyan lehet lesz lehetséges az, hogy hatékony üzleti modellek révén az audiovizuális tartalomhoz a fogyasztó hozzáfér, mégpedig legális módon, ezzel lehetne ugyanis növelni a bevételt is. Ja, Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a négy előadónak is a sok információt. Nagyon hálás vagyok Mazzone úrnak azért, hogy még egyszer világosan kidomborította, hogy a legszebb, legcsodálatosabb technika sem ér semmit tartalom nélkül. Európában és itt a parlamentben is sokszor szembesülünk azzal a helyzettel, hogy sokat beszélünk digitalizálásról, technológiákról, de gyakran megfeledkezünk róla, hogy a tartalom legalább olyan fontos, amelyet főként a műsorszórók állítanak a töltenek fel az internetre, ezt fontos kiemelni, és ebben az összefüggésben a hálózat semlegességére felhívta a figyelmet. A konkrét kérdésem a következő. A bizottság, az Európai Bizottság ugye némileg visszafogott, ami a hálózati semlegességre vonatkozó szabályzást illeti Európában. Érdekelt volna az EBU értékelése, szükség van-e szigorúbb szabályokra Európában annak érdekében, hogy a tartalom diszkriminációmentesen eljusson az emberekhez, hiszen Időközben azzal a helyzettel szembesülünk, hogy nem csak a klasszikus szolgáltatók kínálnak tartalmakat, hanem azok is, akik hálózatok, illetve akik szolgáltatóként működnek, és így gazdasági érdekük fűződhet ahhoz, hogy bizonyos tartalmakat ne ne, bizonyos tartalmakhoz az emberek ne férjenek hozzá az interneten. Legalábbis nekem ez a, a, ez a tapasztalatom. Ön beszélt a hibrid televíziózásról és Európában, és most megint a technológiáról be, kell beszélnünk, különféle technológiai platformok léteznek. Az olaszok például más rendszer mellett tették le a voksukat, mint a németek, ami a hibrid televíziózást illeti. A kérdés az volna, szükség van-e egy európai szabványosításra, hiszen versenytorzulást okozhat a piacon az, hogyha a különböző készülékek gyártói nehézségekbe ütköznek, mert kisebb méretűek is nehezebben tudnak különféle technológiai platformokat kínálni a különböző európai piacok számára. Kérdés tehát, szükség van-e európai szabványosításra, közös technológiai, technikai normákra? A negyedik kérdésem pedig a szerzői jogokra vonatkozik. Nagyon rokonszervesnek találom a magánkópiák elvének átvitelét a digitális világba, a digitális kontextusban. Nagyon örülnék, hogyha lenne megoldás arra, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani, különös tekintettel arra, amit Helga Trüppel mondott. Van-e valamilyen ötletük, hogy hogyan tudunk, tudjuk a magánkópiák elvét a digitális világban érvényre juttatni, hogy megteremtsük az egyensúlyt a szerzői jogok, és a szerzők között egy oldalon, másrészt pedig a felhasználók és a szabad hozzáférés között a másik oldalon. Tehát nagyon jó lenne, hogyha erről tudna mondani néhány szót. Köszönöm. Elnök, hát ez ugye a kör négyszögesítése volna. Kosta úr következik, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Én is szeretném megköszönni elnök asszonynak, hogy úgy döntött, hogy megtartja ezt a meghallgatást a soros elnökség segítségével, hiszen ez felvázolja, hogy most hol is állnak a dolgok. És ez nem csak a Kulturális Bizottság hatály, hatáskörébe tartozik bele, hanem nagyon sok más bizottság hatáskörébe is. Tehát a digitális tartalom, az audiovizuális művek és a kulturális ipar mind olyan területek, amelyek sok mindenki számára fontosak. Szeretném megköszönni a vendégelőadóknak, hogy ilyen világosan elébe mentek tulajdonképpen a kérdéseknek. Maconi úr, Macone úr üzenete világos. Tehát, hogy Európában egy olyan műsorszórási rendszer van, amely az audiovizuális ágazatnak a forrásait a műsorszóró ipartól az internet felé és a digitális termelők felé viszi el. Épp ezért át kell gondolnunk a termelésnek az értékláncát és a forgalmazás értékláncát is. Ez pedig felveti azt a kérdést, hogy ki és milyen szabályok szerint fog felelni azért, hogy ez továbbra is jól működjön. A források, az irányítás, a forrásokat illetően az irányításnak, a vezetésnek biztosítania kell, hogy az állampolgárok hozzáférhessenek a programokhoz. Vannak persze olyan testületek, akik az állami ágazatban dolgoznak, de nincsen megfelelőjük a magánszektorban. Épp ezért ez a versenyképesség szempontjából egyensúly hiányt hoz létre. Az európai piac nem csak az ipari termelést kell, hogy szabályozza, hanem bizonyos ipari, üzleti modelleknek, mint például a kettős modell Európában meg kell, a szabályait meg kell, hogy határozza. Épp ezért a Madzona úr, amikor egy hasznosabb ipari üzleti mozerről beszélünk, akkor figyelembe kell venni azokat a tartalmakat, amelyek a neten is, az interneten is megjelennek. Tehát a netet nem csak tisztességtelen versenyként kell tekinteni, hanem új lehetőségként. A többi előadóhoz a kérdésem a következő. Meg kell a a szerző munkájának, az alkotó munkájának az értékét elismerni, ugyanakkor az állampolgárok hozzá férését is biztosítani, amelyet könnyűvé és ingyenesé kell tenni. Olaszországban most változtatjuk meg ennek az ágazatnak a törvényeit. Lehet kötelező szabályokat megállapítani a szolgáltatóknak, anélkül, hogy ez a fogyasztókat befolyásolná? és lehet-e szankciókat megállapítani, vagy pedig mindenkinek szabad hozzáférést kell biztosítani az internetes tartalomhoz. És ez a hozzáférés olyan megállapodásokon kell, hogy alapuljon, hogy a, az előállítókkal a költségeket megosszuk nyilvánvalóan itt felmerülnek a másolások, a kalózkodásnak a kérdései, amelyeket olyan szervezetek végeznek, akik nagy haszonra tesznek szert, anélkül, hogy ők valamivel is hozzájárulnának ehhez. Nagyon szépen köszönöm. Beletúr következik, aki a duális rendszer jelentéstevője. Parancsoljon. Mák, voorzitter, hartelijk dank. Eh, en inderdaad even... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ahogy Macone úr beszélt a jelentésemről, a parlament múlt novemberben foglalkozott ezzel, de tökéletesen aktuális most is ez a téma. A duális rendszer eljöveteléről van szó. A közszolgálati kereskedelmi felosztásról is volt szó, és ahogy Trupe asszony is mondta, illetve Kavada úr, nem vagyunk az Európai Egyesült Államok. Ez az egységes piac, ezt szeretnénk, de közben szeretnénk megóvni a sokszínűséget is, és szeretnénk a kettős rendszert is fenntartani. Az állásfoglalásomban megállapítottam, hogy azonban sajnálatos módon fenyegeti az eltűnés ezt a rendszert, különösen kelet, Európa keleti felében. Bizonyos telekom társaságok, az Apple, a Google is fenyegetést jelent, valamint a hivatalos terjesztők számára a közszolgálati szolgáltatók és a közszolgálati csatornák helyett a Google, az Apple és hasonló cégek jelentenek fenyegetést a nyomtatott sajtóra. Mit gondol erről a meghívott, mit gondolnak erről a meghívottaink? Néhány kérdés persze már felmerült ezzel kapcsolatban, milyen más alternatív kereskedelmi modelleket tudnak elképzelni. Nagyon sokan kritizálják a, például a Tristrai módszert, amit Franciaországban kipróbáltak, de vannak különböző javaslatok arra az ágazat részéről is, hogy milyen modelleket lehetne alkalmazni. És még egy dolog, a Nokia képviselőihez intérném ezt a kérdést. Amit mondott, az engem rettetesen aggaszt. Felhívta a figyelmemet arra, hogy lépni kell. A, glo- a digitális menetrend éppen egy olyan terület, amin dolgozunk, és hogyha megvalósul az egységes piac, az nem azt jelenti-e, hogy ezzel a nagy amerikai cégeknek és ázsiai cégeknek készítjük el a terepet, akik majd az európai piacon is bevetik az ő jól bevált bizniszmodelljüket. Nem lehetséges, hogy már is el vagyunk késve? És még hogyha sikerül is a digitális belső piacot létrehozni, ez nem jelenti azt, hogy majd elmosnak minket ezek a nagy ázsiai és amerikai cégek, amelyik elveszik a levegőt is előre. Sure, Köszönöm, elnök asszony. Egyszerű kérdésem lenne, akik a mozi területén dolgoznak. Mit gondolnak, hogy lehet a digitális átállást minél rövidebben átélni, azért, hogy a kettős elosztási rendszert problémáját megoldjuk és hogy tudjuk az hirdetőket az egyik formátumról a másikra átállítani. Köszönöm. Vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. A különböző szakembereket arra szeretném kérni, hogy válaszoljanak a feltett kérdéseket. Mácone úr a lehetőség először is, ő kapta a legtöbb kérdést, legyen kérem rövid és tömör. Uh, Akkor én kezdem. Sok kérdést kaptam a különböző hozzászólóktól. Megpróbálok némelyre uh, válaszolni. Kezdjük az elsőkkel amely azt célozta meg, hogy mit értünk uh, net internet semlegességen és átláthatóságon. Ez egy eléggé trükkös kérdés, de azért világosan megpróbál megfogalmazni. A forgalom irányítás átláthatóság azt jelenti, hogy az internetes szolgáltató nem tehet különbséget a jelek között, és velünk is tudatnia kell. Hogyha megnézzük az USA-ban folyt vitatokat, vitá, na, helyzetet, akkor ez valóban megkülönböztető volt, de nem volt semmi baj az internet kapcsolattal, hanem ennek az irányításával volt, és a jogoknak a kezelése a szolgáltató és a fogyasztó között. Tehát garanciát kell biztosítani mind az állampolgár, mind az ipar számára. A nagysebességű internet nem beszéltem erről, de azért osztom azt a nézetet, amit hallottunk itt. A probléma persze az, hogy kifizessen. Általában a jogalkotóknak kell ezt megvitatni, de azért van egy fontos szempont, amely a frekvencia kérdésével kapcsolatos. Olyan értelemben, hogy az internet, és elsősorban a mobil internet iránti kereslet nagyon gyorsan növekszik. És a két pont közötti kommunikáció nagyon fontos. korábban csak jel volt mindenki számára. Amint ezt, ezt az egyet sok felé választjuk, akkor ez teret igényel. Hogyha ezt a spektrumon keresztül akarjuk, még akkor is, hogyha nagyon digitalizálunk, megint csak kevéssé válik a frekvencia. Tehát a nagysebességi internet az nem csak a frekvencia problémáját okoz, oldja meg. Van állami érdeklődés is a frekvencia iránt. És azt mondják, hogy nagyobb az igény, tehát nagyobb frekvenciára van, vagy több frekvenciára van szükség. Tehát ezért feladnak bizonyos lehetőségeket. Így kellene gondolkodni, vagy pedig van más lehetőség is most a nagysebességi internet az a vidéki területeken szükséges azért, hogy a e, szociális hálót jobban e, e, megtartsa. Nagyon sok ilyen kérdés merül fel. Én most csak illusztrálni akartam a problémát. Végül pedig említette a digitális útlevelet, ez a fogyasztókat életi a műsorszoroknak egyetlen engedélyre van szükség, de ez kollektív szerződést jelent, ugyanis jelenleg különböző megállapodások vannak a különböző platformokra, de egyszerűsíteni kell az életet, és ezért egy engedélyre van szükség. mint ahogy az említette az egyik kolléga, mik ezek az árva művek. Nem tudjuk igazából, hiszen hogyha biztosítani akarjuk a hozzáférést egyetlen dologra, dologhoz az interneten, akkor el kell dönteni, hogy melyik legyen az. A RAI, az olasz rádió és televízió a RAI videotékájának a 200 ezer cikkéhez hozzáférést biztosít a két millióból. Ugyanis azért 200 ezerre csak, mert, mert nem tudjuk a többirevel kapcsolatban, hogy ki, kinek is kellene fizetni az jogokért. Aztán a La Scala, tehát a Scala Operaház, zal kapcsolatban 220 embert kellett azonosítanunk, tehát hogy, hogy élnek-e még, vagy vannak-e örösökeik, hogy hányszor váltak-e, voltak-e a különböző kapcsolataikból gyerekeik, ahhoz, hogy az jogakat földeríthessük. Kavada kolléga. Említette, azt, hogy hogyan lehet a folytonosságot biztosítani, a minőséget a termékek közvetítésében. Itt az állami szektornak a szerepe nagyon fontos, hiszen már minőségi tartalmat hoznak létre, és ezt minél különböző platformokon akarják biztosítani és hogyha tőlünk kérik, mi ezért vagyunk ott, de vannak olyan országok, amelyek ezt nem kérik. És hogy megnézzük, hogy kik akarnak hozzáférni az audiovizuális tartalomhoz, van, láthatjuk a görbén, hogy hogy lesznek azok, akiket nem lehet elérni, mert nem engedik őket az, az interneten termelni. Aztán hallottunk a tartalom megkülönböztetéséről, hátrányos megkülönböztetéséről. Nem tudom, hogy szükség van-e jogszabályra, hogy ezt a hátrányos megkülönböztetési tartalmat megakadályozzuk a felkerülésről. Norvégiában van egy működő megállapodás a rendszer szereplői között és ez működik addig, amíg be nem bizonyosodik, hogy nem működik. De ezt szélesebb körű keretbe kell helyezni. A magán példány az a kollégám területe, de mivel neki két fiatal gyereke van, kisgyereke van, ezzel ő minden nap foglalkozik. Kosta <laughs> úr, mondták, hogy félnem kell öntől. Vagy nem, mégsem? Oké. <laughs> Okay. They Not were endless, right. yeah. Okay. Uh, <laughs> Miss Costa, then. Uh, Á, bocsánat, akkor eh, Costa asszony. A források problémája. Ez valóban súlyos probléma. Nem mutattam a diát, eh, amely ezzel foglalkozik, mert nem volt rá idő. De ahogy a Nokiás kolléga is mondta, jelenleg az európai szabályok a forrásokat illetően elmozdulást mutat a televízió és a mozi felől az internet felé. Van lineáris és nem lineáris fogyasztók, és különböző szereplők vannak a piacon. Európában még mindig a lineáris fogyasztás az erős, tehát az európai tévé és a műsorszorok. De hogyha a lekérhető videót láthatjuk, akkor megfigyeljük, akkor ez pont másképp van és ha csak nem változtatja meg a közönség a tévénézési szokásait, akkor a, például a reklám területen elmozdulást látunk a Google és Apple felé. Ma még nem látom, hogy mi fog történni, de Franciaországban, amikor a 970-es években válságban volt a mozi, akkor a francia kormány azt mondta, hogy ez a tévé miatt van. Épp ezért megkérték a tévé ágazatot, hogy segítsen finanszírozni a mozit, mert ez a kulturális örökség része. Hát most ugyanilyen a helyzet, hát én így látom, de hát ez az én személyes meglátásom, nem tudom, hogy önök egyetértenek-e vele. Aztán pedig Boris úr, mondott, a sajtót említette. Igen, a sajtó az most nagyobb probléma, és nem a tartalom termelése, előállítása a probléma, hanem az, hogy ez a tartalom rendelkezésre áll, és senki sem fizet érte. Egy érdekes tanulmány volt a Cambridge Egyetemen, a News a, az, a világon lévő híreknek a ö, ö, területe csökken, mert egyre kevesebb újságírót küldtönek külföldre a kockázatok miatt. Ugyanígy az interneten nagyon sok a hír, de hogyha megnézzük, akkor tulajdonképpen kevesebb forrásból ugyanazt a hírt adaptálják és használják fel. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nem voltam annyira szigorú. Hiszen a legtöbb kérdést önnek, eh, önhöz intézték. Most a Nokiás vendégünknek adom meg a szót. Köszönöm szépen! Nagyon fura ez a vita a mi perspektívánkból, hiszen természetesen mi kereskedelmi szempontból fizetett társaság vagyunk, a mi tartalmainkért fizetnek, és ezért nincs olyan nagy területünk, ahol állami támogatásra van szükség. De nem, azt sem gondolom, hogy minden országnak ugyanazt kellene, ugyanazt a modellt alkalmaznia. Nagyon jó modellek vannak Európában, különféle modellek. A 100 megabites connection, kapcsolatot minden országban, minden háztartástól két kilométeres körzetre el kellett juttatnunk. Óriási erőforrások források voltak erre elkülönítve, állami költségvetésből is, de ennek nagy részét licencdíjakból gyűjtöttük be. Tehát az egész gyakorlatot a társadalom döntése alapján állami támogatással végeztük el. Nem kell, hogy ez olyan nehéz legyen, ott vannak az erőforrások, csak a döntést kell meghozni. Ez a döntés kérdése. De most azokra a kérdésekre válaszolván, amelyeket hozzám intéztek, együtt szeretnék rá válaszolni. A privát kópia, magánkópia kérdése. Amikor volt, van egy CD-nk, vagy volt egy CD-nk, ezt otthon lejátszhattuk, az autóban, a hajónkon, és a nyaralóban. Na már most, ha erről egy digitális kópiát készítek, akkor négyszer kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ez négy külön kópia. Ez sem a szolgáltatónak, sem a fogyasztónak, sem a szerzői jog birtokosának nem világos, nincs definíciónk a magánkopjáról. Akkor, amikor egy tartalomra licenzdíjat kell fizetni, akkor abba a magánkópia kompenzációját nem lehet beépíteni. Persze van, akik megpróbálják, de nagyon különbözően értelmezik ezt különböző európai országokban. Van olyan ország, ahol meg lehet tenni, van, ahol nem. Egészen konkrétan különbözőek az Európai Unióban, a különböző országban a magánkopia definíciói. Ezt harmonizálni kell. Aztán a méltányos kompenzáció. Az irányelv azt mondja, hogy a juttatásnak a, az elszenvedett káron kell alapulnia. Ebből kell, hogy kialakuljon a jogos kompenzáció. Azonban azok az igények, amiket mi az iparágban kapunk, az az, hogy a Például a memória, a mobil terminál vagy a számítógép memóriának a nagysága alapján fizessük ezt, ez azt jelenteni, hogy a valaki a fotói, az e-mailjeit nem, tarta, nem tartja azon a memórián, hanem csak a védett tartalmakat tart rajta. Ez nem igazságos. Valahogy mérni kell a kompenzáció mértékét, de valahogy máshogy. Általában a tagállamokban nincsenek fel, független vizsgálatok arra, hogy egy memóriából mennyi százalékot használnak arra, hogy magánkópiákat tároljanak rajta. És végül a fizetések, a jutatások kérdése, elfogadjuk azt az elvet, hogy a szerzői jog birtokosának és a művésznek a munkájáért jogos jutatás díjat kell fizetni. Ez egy világos elv de nagyon nehéz a jelenlegi rendszerben ezt megvalósítani. Igazából nem látjuk azt, hogy a művészek megkapnák a megfelelő kompenzációt, mégpedig a, a rendszer bonyolultsága miatt. Van számos nagyon kiváló vállalat Európában, a Spotify vagy mások, amelyek létrehoztak egy olyan technológiai rendszert, amely lehetővé teszi azt, hogy minden egyes letöltött zeneszámot regisztrálnak és minden egyes letöltésből egy bizonyos összeget, nyomán egy bizonyos összeget átutalnak a művésznek, és bizonyos összeget átutalnak a gyűjtő társaságnak. Ehhez megvan a technológia, rendelkezésünkre áll a technológia, de a jelenlegi rendszer megtiltja azt, hogy ezeket Európában végrehajtsák, alkalmazzák. Azért, mert olyan jogrendszerünk van, ami a művészeket arra kényszeríti, hogy a licencbegyűjtő társaságoknak a tagjai legyenek. Egyre több fiatal művész van, aki megpróbál a rendszeren kívül navigálni, és az internet szolgáltatókkal próbál szerződést kötni, akik teljes kompenzációt adnak nekik valós időben, és így megkaphatják a teljes kompenzációt. Tehát igazából ma csak egy szabályozói akadály áll előttünk, ez nem teszi lehetővé azt, hogy jogszerűen nyújtsunk tartalmat az interneten keresztül, és éppen ezért kell szenvednünk a kalózkodástól. A kalózkodás annak az eredménye, hogy nincs megfizethető szolgáltatás jogszerű forrásokból. Ezért merül fel az egész problematika. És a holland úriembernek pont ezt akarom mondani, hogy igen, ha nincs megfelelő környezet, akkor az egész piac az amerikaiaké lesz. De hogyha lenne egy egységes, közös piacunk, akkor a Spotify-t és más vállalatokat hagyhatnánk megfelelő kritikus méretre nőni, és akkor az európai szolgáltatókat és az európai tartalmakat tudnánk nyomon követni, akár Európán kívül is. A Google és az Apple kihívó fele lehetnének. De amíg ez a jelenlegi szabályozási rendszer van, addig mi csak egy disztribúciós piac maradunk. Amivel a külső szereplőket szolgáljuk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nem tudom, hogy Suárez Luciano úr akar-e reagálni, vagy szeretne felszólalni. Ha igen, akkor megadom neki a szót. Köszönöm. Öt percben, ugyanis még másokat is meg kell hallgatnunk. Az első kérdés a szerzőkről Men beszéltünk, mint beszéltünk, de az előállítókról nem. Pedig ők a legfontosabbak. A francia szerzői jogi bíróság azt mondja, hogy ha ő kezdeményez és elfogadja a felelősséget, vállalja a felelősséget a termelés, az előállítás során, akkor ő is fontos. Tehát nincsenek közvetítők. A második kérdés, hogyha a piac olyan jó, hogyha ez nyitott és hozzáférhető, akkor az amerikaiak miért nem nincsenek itt a piacon már is? Megpróbálták néhány évvel ezelőtt az Egyesült Királyságban, hogy ott megjelenjenek, de nem sikerült. Na most miért? Aztán amellett működünk, hogy a, a kínálatot növeljük. Azért, hogy ez a semlegességet biztosítsa. Számadatokat adnék. Két évvel ezelőtt a Financial Times-ban a McKinsey Consultants egy cikket jelentetett meg, amiről arról volt szó, hogy 300 milliárd euró sávszélességet kell biztosítani egyelőre a fogyasztók támogatják az iparágat, az üzleti ágat. Arról is beszéltünk, hogy az üzleti modellt meg kell változtatni, de hát ezt már megváltoztattuk. Valamit világossá kell tenni. A széles sávú hálózatnak a bevezetését a jogbirtokosok hátán tettük meg. Ezeket a jogokat arra használták fel, hogy a sáv, sávszélességet biztosítsák, és nem kompenzálták ezeket. Na most a private copy kérdése meghatároztuk azt, hogy a private copy az a személyes használatra van, de itt nem a fogalomról beszélünk, hanem a mennyiségről. Tulajdonképpen mindegyik példány az egy újabb és újabb magánpéldány. A törvény bekezdéseiben, az egyes bekezdésben arról van szó, hogy a fogyasztó a lehető legtöbb lehetőségre felhasználhatja a saját példányát. Arról is szó van, hogy a tagállam a kompenzációt átutalhatja annak, vagy annak a, az, az, annak a vállalatnak, amely a példányt előállítja. Ezért az Apple-nek például a, a az iCloud-nak 150 millió dollárt kellett fizetnie a lemezcégeknek. Most pedig akkor a film kérdése. Rövid leszek. Az digitális átmenet kérdése és ennek a gyorsasága Ma világosan ki kell mondanunk, hogy gyakorlatilag ez már megtörtént legalábbis Európa egy részében. Az imént azt mondtam, hogy már ma is nagyon sok olyan moziterem van, amelyet teljes mértékben felszereltek digitális vetítőkkel, ahol a digitális kópiákat le tudják játszani. Nem a függetlenekről beszélek, és nincs kétsebességes Európa, csak egy egysebességes Európa van. Mindenkinek digitálisnak kell lennie. Azt akartam hangsúlyozni, hogyha károkat szenvedünk el, mert a moziknak be kell zárni, akkor a forgalmazóknak is be kell zárni. És arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez, hogy nem a multiplex mozik fognak bezárni, és nyilván nem a legnagyobb terjesztők fognak bezárni, hanem a független mozik és a független ö, filmkészítők fognak bezárni. Ebben fogjuk elszenvedni a legnagyobb károkat. Hogyha az európai mozi készítést és az európai mozi terjesztést nézzük, akkor nyilván a multiplex mozikban persze valamilyen szinten a nemzeti mozik jelen lesznek, a nemzeti filmek jelen lesznek, de az európai filmek már nem. Az európai filmek a nem saját ország beli európai filmek terjesztésére kell megtalálni ma a megoldást, az átmenet legyen a lehető leggyorsabb, a független terjesztők és a független mozik érdekében. Hiszen mindannyiuk legalábbis legnagyobb többségük az Európa mozi, európai mozi érdekében dolgozik, muszáj gyorsan lépnünk. Mikrofon nélkül beszél az elnök asszony. Lengyel soros elnökség, Pecskalinszka asszony, 5 percet kap, és Obánszki úr 5 percet kap. Az Európai Unió intézményeinek igenis az be kell tartaniuk a felszólalási időt. Alexandra asszony parancsolja. Dank, äh, Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt a szakbizottság előtt. Angolul fogom folytatni, mert ez egy kicsit könnyebb számomra. Még egyszer szeretném megköszönni a bizottságnak, a szakbizottságnak, és a, hogy meghívtak bennünket, és a szakértőknek az előadásait nagyon érdekesek voltak. Néhány szóval szeretném a lengyel soros elnökségnek az audiovizuális politikával kapcsolatos legfontosabb kérdéseit taglalni. Először is a tartalomnak a digitalizálása és az örökségnek a digitalizáció, tehát az audiovizuális örökség. Ez nagyon fontos, és úgy érezzük, hogy az új digitális technikai nem csak a megőrzést teszik lehetővé a könyvek, eh, hanem az audiovizuális munkáknak a megőrzését, hanem könnyebben hozzáférhetővé teszi az európaiak és a világ állampolgárai számára. Ugyanakkor a digitális kornak kor kérdéseket is vetett fel, és pedig a kultúra szerepét illetően és a kulturális örökség megőrzése szempontjából. Az Európeána, az európai digitális könyvtár nagyon fontos számunkra, ugyanis szerepe a digitális tájban meghatározandó még. Épp ezért fenntartható modellt kell találni a finanszírozásra. Ezért a soros elnökség a digitalizálás, digitalizáció és az audiovizuális munkáknak a megőrzését fogja javasolni. A miniszterek informális vroszlavi tárgyalásán szeptember 9-én is foglalkozok majd ezzel. Mindenki figyelmét szeretném felhívni a digitális világban lévő biztonság kérdésékre. A kiskorúaknak a biztonságot szeretnénk megvédeni, hiszen nagyon sok változást látunk a digitális világban, és nagyon sok fiatalok az új technológiákat könnyen elsajátították. Ugyanakkor ők a legérzékenyek csoport, a csoport, akik még nem tudják, hogy milyen veszélyekre reselkednek rájuk az audiovizuális világban. Ezért következtetések formájában szeretnénk, eh, és bizottsági jelentésben foglalkozni ezekkel a problémákkal, a, kiskorúaknak a eh, megvédésével eh, és a biztonságosabb internet csomaggal az audiovizuális virá, műveknek a terjesztésének a kérdésével is nagyon fontos, a médiaprogramon keresztül a bizottság egy javaslatot fog a következő finanszírozási időszakot illetően bemutatni az év végén. Biztosak vagyunk benne, hogy a filmgyártás az európai eh, projektnek a középpontjában áll, ezért maximalizálni szeretnénk erőfeszítéseinket, hogy a média program, MIGDE program megkapja a megfelelő támogatást a jövőben a mozi, tehát a filmek digitalizációját illetően eh, mi nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát és a digitális mozinak, a filmeknek a lehetőségét nem akarjuk elsikasztani. Épp ezért nagyon fontos az EU számára, hogy felszerelje magát azokkal az eszközökkel, amely az európai kohéziót elősegíti. Gazdasági szempontból erős pénzügyi lökést kell adni és a fenntartható támogatást csak úgy lehet biztosítani, hogyha az EU a megfelelő pénzügyi forrásokat biztosítja eh, ehhez az egy, egyedülálló több multikulturális projekthez. Persze nyilvánvalóan nincsen egyfajta megoldás mindenfajta állami finanszírozás számára, valószínűleg a strukturális alapokra is szükség lesz, de azt hiszem, hogy fel tudjuk használni a meglévő rendszereket. Köszönöm szépen, most engedélyükkel a szerzői jogképviselőinek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, Obánszki úr, kérem, ne beszéljen többet Öt percnél. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedelmével szeretnék néhány szót hozzátenni a szerzői jog védelmi törvényekkel kapcsolatban is. A szerzői jogot nagyon sokat említették, ez egy olyan ügy, aminek óriási hatása van a digitalizációra és a páneurópai terjesztésre. A jogszabályalkotást azonban nem szabad csak a tartalomhoz való hozzáférés akadályának tekinteni, illetve a digitális egységes piac létrejöttének akadályának tekinteni. Szerintünk ez ösztönző a kulturális iparágba való beruházásba. Ezeknek az iparágaknak és a jogok birtokosainak kell, hogy legyen előnye a digitális egységes piacból. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem kell megkönnyíteni a hozzáférést a tartalomhoz azáltal, hogy a munkák határokon átnyúló licenzdíjakhoz való hozzájutását akadályozzuk. Azon munkák problémáját is kezelnünk kell, mint például a árva termékek, árva munkák és hasonlók kérdése. Különböző jogi problémákat vetnek ezek fel a védett tartalmhoz való hozzáférés tekintetében. A digitális Európával kapcsolatban az Európai Bizottság közleménye szintén érintette ezt a kérdést. Az Európai Kulturális Örökséghez való hozzáféréssel kapcsolatban jogi keretet javasolt a bizottság, hogy ezen árva műalkotásokhoz való hozzáférést is elősegítse. Az elnökség megpróbálja ezt a jogszabályalkotási munkát előmozdítani, amennyire csak lehetséges. Már is megkezdtük a munkacsoportban, munkacsoporti szinten, a tanácsban a munkát. Persze, ez csak az első lépés az európai digitális egységes piac létrehozásában. Ennek az eszköznek nem az a célja, hogy az összes határokon átnyúló licencdíj problémát megoldja. Ebben a kontextusban lesz egy zöld könyv, ami nyilvános konzultációt fog az audiovizuális munkák licencdíjaival kapcsolatban megnyitni. Ez a zöld könyv ma került nyilvánosságra, és várjuk a további bizottsági kezdeményezéseket a tartalmenedzsmenttel kapcsolatban. Reméljük, hogy ez a munkához való hozzáférés, illetve a kreatív ágazatok és a szerzők jogai közötti egyensúlyt meg fogja találni. Európa kulturális sokszínűségének a tükrözése nagyon fontos, hogy ez hozzáférhetővé váljon minden állampolgár számára. A szerződéskötési szabadságot, valamint a szerzők szempontjából még a megfelelő javadalmazást szeretném kiemelni. Ahogy a korábbiakban is mondtam, a fő prioritásunk a Az árva műalkotásokról szóló irányelv, remélhetnénk, reméljük, hogy a tanácsban a lehető leghamarabb elfogadják az erre vonatkozó álláspontot. Elnök, köszönöm szépen. Igen, a tartalmat is köszönöm. Most pedig Ugyan ezzel a módszerrel az Európai Bizottságnak is megadom a szót. Először Brian, nagyon német nevű ember, fog szót kapni a DG Infotól. Öné a szó. Sogar ein österreichischer Name. Sőt, osztrák név, kérem. Uh, es ist die gemeinsame Sprache, die uns trennt. Uh. Tehát csak is a közös nyelv az, ami elválaszt bennünket az elnök asszonytól. Rövid leszek, és mivel vannak szakértők a többi szolgálattól is, akik a mai érdekes kérdésekkel foglalkoznak. A hibrid televíziózás kapcsolatosan mondanék néhány szót az internetes televíziózással kapcsolatosan. Újra és újra felmerül a vitákban. A mai vitában is két különböző vetülete is felmerült. Mácone úr azt a követelését adta elő, hogy ugyanazok a szabályok kell, hogy érvényesek legyenek ez esetben, mint a televíziózás esetében. De szeretném elmondani, hogy ez nem ugyanaz a médium. Egy külön eszközről, készülékről van szó. A nem lineáris szolgálatok, on-demand szolgálatok és a lineáris televíziózás eltérőek, és egyébként pedig a szabályok egyébként is már nagyon hasonlatosak. A televíziózásra vonatkozó irányelv módosításának pont ez volt a célja, és ezt megvitatták itt tisztelt házban is. Ugyanazok a szabályok, tehát a lineáris és nem lineáris szolgáltatások esetében sok helyütt megegyeznek, például az ifjúság védelme tekintetében hasonlatosak a szabályok. Mindkét szolgáltatás esetében vannak olyan szabályok, amelyek az ifjúság védelmére vonatkoznak. A legfőbb a legfőbb különbözőség a számszerűleg meghatározható reklámszabályokban például ö, nyilvánul meg. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehet a percre vonatkozó szabályokat a különböző lehívható szolgáltatások esetében érvényre juttatni, de a magánszolgáltatók esetében sokkal inkább egy további liberalizálás kontextusában vitatják meg mindezt, mindenek előtt. Tehát, hogy a lineáris televíziózás esetében érvényben levő, számszerűleg, számszerűsíthető szabályokat érvényesítsék itt is. Ami a normákat illeti, ennek két vetülete van. Ez nem mindenek előtt a gyártók számára fontos. A mi vitáink során, ez hangzott el itt, a mi vitáink során ez nem így került elő. Az internet, mint olyan, illetve az internet protokoll nagyrészt standardizált, szabványosított. Ami viszont felmerült, az a kapcsolat a felhasználóval. Belgiumban például, hogy egy televíziót vásárolunk, akkor vannak eltérések, hiszen minden bizonyal Belgiumban, ha Belgiumban szeretne valaki televíziózni, más programokat, más műsorokat néz, mint például az Egyesült Királyságban vagy Németországban. Szeretném rövidre fogni mondandómat, és hogyha egyetért vele, akkor tovább mennék, mert nagyon sok kérdés a digitális egységes piacra vonatkozott, illetve annak hiányára. Ma egy nagyon fontos nap egyébként, hiszen ma fogadtuk el a vonatkozó zöld könyvet, és a kolléganő egyébként kompetensen hozzá tud szólni ehhez a témához. Igen, mondja az elnök nő megkapja a kolléganője a szót pontosan azért, mert a zöld könyvet ma fogadták el, biztosan friss információkkal tud szolgálni, és hát ha vannak megoldások is, és nem csak kérdések, amelyek itt felmerültek, parancsoljon. A hozzászólásom nagyon rövid lesz, elsősorban kérdéseim vannak. Ez egy nagyon széles körű és összetett téma. Tulajdonképpen még most állítjuk fel az első építőköveket. A kulturális ipar Európában nem csak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is nagyon fontos. Eddig az audiovizuális piac az nemzeti volt, mindazon okokból, amiket itt hallottunk ma. A harmadik tényező az, hogy a technológia megváltozik, és pedig az termelők, tehát az előállítók és a forgalmazók a fogyasztók számára le, lehetővé teszik a tartalomhoz való hozzáférés. És akkor most jön az egymillió dolláros kérdés. A szabályozó korlátok az EU-ban megakadályozzák ezeket a modelleket, és azt, hogy hozzáférjenek a, a fogyasztók, és hogy megfelelő javadalmazást kapjanak a szerzők. A zöld könyvben felvázoljuk, hogy milyen is a helyzet komolyan vesszük azt a helyzetet, hogy az audiovizuális ágazat nagyon más, mint a zene ágazat. És a zene ágazatnak már jól dokumentálták a helyzetét, itt a kollektív engedélyezésről volt szó. De az audiovizuális területen egyéni engedélyekről beszélünk, és általában a producereknek minden jog a kezükben van a saját munkájukért és a szerzői jogi keret az tulajdonképpen nem akadályozza meg az audiovizuális művekkel kapcsolatban sem, hogy ez történjen. És úgy tűnik, hogy ezért vannak a nemzeti piacok, ahol a producerek területi módon gyártanak és értékesítenek nagyon fontos kulturális és nyelvi különbségek is vannak, ezért az audiovizuális tartalom az nem lépi át olyan könnyen a határokat, mint a zene. Ezért a szinkronizálás, az aláírás az, íz, az ízlés és a tisztesség mind különbséget jelentenek. A zöld könyvben szeretném megértetni, szeretnénk megértetni az audiovizuális ágazatnak a problémáit. Ezt pedig a műsorszérás területén próbáljuk, aztán az újra közvetítés, akkor a nem valós idejű videó és a többi területeken és európai gyár termékek esetében is, amelyek nem olyanok, mint az Egyesült Államok beliek. Európában csak 25 a mozilátogatóknak száma, szemben az amerikaival, ahol 68 százalék és a piaci főigazgatóság épp ezért nagyon fontosnak tartja ezeket a kérdéseket. Épp ezért azt kérjük az érdekes érdekelt felettől, hogy vázolják fel a probléma nagyságát és a tétjeit. Különböző lehetőségeket próbálunk javasolni, mint például a kollektív engedélyezés. Aztán a harmonizált szerzői jogi előírásokról is beszélünk, aztán a származási ország elvének a felhasználásáról, az internet engedélyek szempontjából is, és az egységes szerzői jogi keretekről is kérdezzük őket. A könyv második részében a szerzők és az előadóknak a javadalmazásáról is beszélünk, hiszen ez is nagyon fontos, hogy tehát az, hogy azok, akik létrehozzák az alkotást, azok megfelelően legyenek javadalmazva. Ezen kívül megnézzük az audiovizuális munkák nak olyan vonzatait is, mint hogy a fogyatékkal élőknek hogyan lehet hozzáférést biztosítani, és végül pedig a filmörökséget gondozó intézményekkel is foglalkozunk, mert nagyon fontos Európa kulturális örökségének a digitalizációja szempontjából. És beszélhetnék még a további szerzői jogi kérdésekről, vagy pedig itt hagyom ezt a zöld könyvet. Nagyon szépen köszönöm, Dolvi asszony. Azt hiszem, elolvassuk majd tüzetesen a zöld könyvet. Biztosan felmerül majd még további sok-sok kérdés bennünk, amelyek még hozzájönnek mindazokhoz, amelyeket már ma feltettünk, és amelyeket még a szakértők is feltettek. A probléma az, hogy hát nem túl sok a válasz eddig a kérdésekre, és a válaszok, amelyeket egyesek megfogalmaznak, azokat mások nem szükségszerűen fogadnak el hogyha szerzői jogról van szó, annyi válasz van a nyitott kérdésekre, és az erre adott válaszok általában hát a fából vaskarika mintát követik. Remélem, hogy ebben a, ezen a területen legalább egy többség, a többség követelményét sikerül teljesítenünk. Köszönöm szépen a szakértőknek. Sok mindent hallottunk, amit talán már korábban is hallottunk, amit már ismertünk, de talán nem ilyen részletesen, és a, az Eurocinema képviselőjének szeretném elmondani, hogy mi nagyon erősen támogatjuk azt, amit önök mondtak, nevezetesen, hogy a médiaprogram átvegye azt a szerepet, amelyet el kell látnia, hogy lehetővé váljon a kis mozik digitalizálása, illetve a digitális vetítőkészülékek megvásárlása. De Biztosak lehetnek abban, és most a bizottságbéli kolléga sem mondhat nemet, a médiaprogram igenis helytált, és igenis több forrásokra számíthat. Azt hiszem, hogy a jövőben ezen a téren tehát majd sikerül még többet tennünk, mint amennyit eddig tettünk. Ami a többi kérdést illeti a szerzői jogokra vonatkozóan, az árva ö, alkotásokra vonatkozóan, árva művekre vonatkozóan, olyan sokrétűek és nehezek, összetettek ezek a kérdések, hogy sok szakbizottságban, de itt a kulturális szakbizottságban is intenzíven kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, nem csak a technológiáról kell beszélnünk, hanem a tartalmakról is. Sokan elmondták, hogy a tartalom nélkül mindenféle technológia üres marad. Köszönöm szépen tehát mindenkinek, hogy lehetőséget biztosítottak nekünk arra, hogy itt meghallgatást szervezzünk. Az elkövetkezendő hónapokban a különböző szakbizottságokban a különböző intézkedésekről folytatunk majd vitát, és ezeket kell sikerre vinnünk. Mindig visszatérhetünk majd az önök tanácsadására remélhetőleg, és remélhetőleg még ebben a jogalkotási időszakban sikerül majd jó megoldásokat találni a nyitott kérdések némelyikére. Nyilván nem tudunk mindenkinek a kedvére tenni, de úgy gondolom mindannyian ezen fogunk dolgozni. Köszönöm szépen még egyszer. Hogy itt voltak velünk, -e, szakértelmüket megosztották velünk, a szakértőknek, az elnökségnek, a bizottságnak is folytatjuk majd a következő hónapokban. És most lezárom ezzel a meghallgatást, és Boris úr témájával folytatjuk a napi rendet. Mik- a következő napi rendi pontban Boris kolléga bemutatja jelentését European Cinema in the Digital Era, vagyis Európai mozi a digitális korszakban. Tehát megmaradunk a témánál. Parancsoljon kolléga! E, chciałbym powiedzieć e, na początku, że ten raport... E, bevezetőként hadd mondjam el, hogy a jelentés amelyet az árnyék jelentéstevőkkel együtt állítottam össze a különböző frakciók részéről, az európai mozival foglalkozik. Hiszen nem csak a mozi tulajdonosok, hanem a producerek, a, az alkotók, a szereplők, színészek, a forgalmazók várnak már erre Európában. Mint már mondtuk, digitális forradalmat értünk meg Európában. Épp ezért ez egy fantasztikus lehetőség, de akárcsak bármelyik más forradalommal valószínűleg lesznek áldozatok is. Tehát azok, akik nem védik meg magukat megfelelő módon, azok elpusztulnak. Az Európai Parlamentben viszont ezt nem engedhetjük meg, ugyanis az európai mozit nagyra értékeljük. Az ar- európai mozi összesíti a tánc, a zene, mindenféle művészeti ágnak az összes a különböző jellegzetességeit. Wim Wenders is megmondta, hogy nincsen jobb eszköz arra, mint a mozi. Ez az európai lelket tükrözi. Épp ezért, hogyha azt akarjuk, hogy feleljünk a következő generációknak, akkor az európai mozit értékelnünk kell. Épp ezért érzünk felelősséget az európai mozival szemben, hiszen ezt a mozit veszélyeztetik a körülbelül körülmények változásai. Vannak, akiknek szüksége van segítségre, és ezzel a jelentéssel is támogatni szeretnénk az európai mozit ugyanis az európai mozi hatalmas értékeket hordoz, és az európai kultúra sokféleségét, nyelveit nem tudjuk jobban megőrizni, mint a mozin keresztül. Hogyha sikerül az akadályokat legyőzni, akkor a hagyományos modell század, után száz évvel 500 millió lehetséges felhasználót tudunk biztosítani az európai kultúra számára. Ez ma nagyon fontos, és az Európai Parlamentnek erős politikai jelzést kell küldenie, hogy ez a politikai átalakulás sikeres legyen. Ugyanis, mint mondtam, ez fantasztikus lehetőség. Zygmunt Bauman, aki az Európai Kulturális csúcsnak a legfontosabb előadája lesz. Azt mondta, hogy az európai mozinak a legfőbb célja az, hogy megváltoztassa a fiataloknak a látásmódját. Az európai mozit szembe kell állítani a sekélyes kultúrával. Tehát az üzleti modell keretein belül meg kell őriznünk az európai mozi értékét az elkövetkezendő generációk számára. A gazdasági szempontból nem lehet e, azonnal látni ezt az értéket, de, mint mondtam, a látásmódot alakítani lehet, egymás megértésén változtatni lehet, különösen a válságos időkben, amikor nem tudjuk, hogy milyen irányba fognak elmozdulni, különösen a szélsőséges nézetek. Tehát a mozi és az európai film épp ezért nagyon fontos szerepet játszik. Milyen is a jelenlegi helyzet? Ma, mint már Poirot úr és a bizottságnak, Európai Bizottságnak a képviselője is említette, az európai mozi piaca hatalmas. Európában 1200 film készül évente, az USA-ban csak 700. De mivel a piacon léteznek ezek a korlátok, a mozi látogatóknak csak 27%-a nézi az európai filmeket, a többiek inkább az amerikai filmeket. Fel kell tennünk a kérdést, hogy ez miért így van. Kevésbé vonzóak az európai filmek, nem olyan értékeket hordoznak? Szerintem a digitalizáció hatalmas lehetőséget biztosít mindenki számára ma a eh, régi kópiák, mert nagyon eh, költségesek, eh, nem fordíthatok le minden nyelvre, és ezért nagyon sok film elvész ezen a közös piacon. Képzeljük el, hogy ha egy értékes film ről van szó, akkor a digitális technológián kívül egy órán belül előrhetéve tesszük ezeket az emberek számára a nemzeti nyelven, tehát már lefordítva, és ennek köszönhetően értékes filmeket tudunk előrhetévé tenni. Egy másik probléma a hozzáférhetőség. Sajnos Európának még mindig lét, Európában még mindig létezik a vasfüggöny, a láthatatlan vasfüggöny. E, e, e, Közép-Kelet-Európában 40 ezeren kerülhetnek a, a vászon elé, míg 160 ezer Nyugat-Európában. Kelet-Közép-Európában kis mozik vannak általában, kis vásznakkal. Nyugat-Európa legnagyobb részében a digitalizáció a multiplex mozikban történt, olyan mozikban, ahol 6-9 vászon is van. Ezek a mozik ma már felkészültek, és tehát hatalmas a kihívás tehát a szolidaritással és a kohézióval az európai állampolgárok számára egyelő hozzáférést kell, férést kell biztosítani az európai mozikhoz. Európa minden részén létezik egy másik fenyegetés is, ez pedig a független mozikat érinti. Hiszen ők csak magas költségekkel tudnak átállni a digitális technológiára, épp ezért nem igen tudnak működni a piacon. Ezen moziknak a tulajdonosai értékes filmeket keresnek, és finanszírozás nélkül, anyagi támogatás nélkül az ilyen mozok, mozik, ezek a kulturális központok problémákkal kell, hogy szembenézzenek a piacon, és nagyon gyorsan el is tűnhetnek a piacról. Szeretném ezt a jelentést a figyelmükbe ajánlani, ugyanis ez mindenki számára nagyon fontos a tagállamoknak, az Európai Bizottságnak, a helyi és regionális szinten lévő hatóságoknak. mindazok számára, akik felelősek azért, hogy az európai múzi összehangolt módon működhessen, és gyorsabban. Ma fel kell gyorsítanunk a tevékenységünket a pénzügyi támogatás területen, különösen amikor a digitális átállásról van szó. A művészek nem tartanak a, a tartalomtól hiszen értékes ter- eh, tartalmak már ma is léteznek. Ma a forgalmazókat kell támogatnunk, mert nekik meg kell találni a helyüket a digitális térben. A eh, mozitulajdonosok, akár állami, akár magántulajdonosokról van szó, különbözőek a különböző tagállamban. Épp ezért a javaslatunkat különböző pénzügyi modellekre alapoztuk először is, a strukturális alapokat felhasználni a 2014-2020-as időszakra. Én néhány példát szeretnék erre felhozni. Először is Krakóban tíz mozi volt, aztán Wroclawban, amelyek már átalakultak. Az átállás a kisvárosokban a strukturális alapoknak köszönhetően lehetővé teszi, hogy a digitális technológián keresztül 100%-kal növeljék a mozilátogatók számát. Miért is történt ez? A hatalmas mozik azok tömegfilmeket mutatnak be, amerikai filmeket a tömegközönségnek. olyan filmekkel együtt, amelyeket Európában máshol is lehet látni. De ugyanakkor a mozik értékes európai filmeket is promotálhatnak 35-40 százalékban. Ez pedig fantasztikus lehetőség volt, hogy kisvárosok kismoziaiba ruházzunk be. Egy másik rendszer a kereskedelmi projekt az Európai Beruházási Bank segítségével, amely Magyán Mozikanak tette lehetővé, hogy finanszírozzák a digitális technológiára való átállást. 82-100 ezer euróról van itt szó. Ennyi hitelt kaptak amelyet a következő évek során kell visszafizetniük. Ez pedig lehetővé teszi, hogy ezek a mozik ne tűnjenek el. Aztán van egy Egyesült Királyságbeli megoldás is, amelyet terjeszteni kellene, hiszen egy bevált e, gyakorlat. Aztán van egy mechanizmus, amelynek segítségével a tulajdonosokat és a műsorszórókat összehozzuk. Ez a rendszer például az Egyesült Államokban jól működik, ez az EPS-nek a rendszere. Ez pedig a VPF rendszer, amely egy tulajdonképpen nyomtatott anyag nélküli rendszer, amely lehetővé teszi a költségeknek a csökkentését, mert átállnak a digitális technológiára. Még egy kérdéssel foglalkoztunk a jelentésben, ez pedig a szabványoknak a kérdése. A legtöbb forgalmazó az Európai Bizottságtól azt követeli, hogy legyenek jogszabályok és szabványok. Ez csak akkor lehetséges, hogyha egy harmonizált rendszer van, mert ha ez nincs, akkor új korlátok állnak föl a forgalmazók, forgalmazók a mozitolajnosok, stb. számára. Ha egységes rendszert akarunk, ahogy ez az Egyesült Államokban vagy Európa bizonyos részein létezik, akkor sikerülne megszabadulni a korlátoktól. Ma az európai közönség igényes. Tehát a 2K vagy a 4K alapú rendszer, amely a háromdimenziós filmeknek a vetítését lehetővé teszi. Például Wim Wenders a Pina nevű című filmjét a 3D-s módon készítette elő a Pina Bausról szóló filmjét. Az új technológia lehetős minden producer, minden gyártó, minden mozitulajdonos számára, hogy ezeket felhasználja, de a technikai ö, ö, problémák számosak, nem akarom most ö, felsorolni. A másik probléma az a levéltárakkal kapcsolatosak. Itt sincs egyetlen üdvözítő válasz. A 35 mm-es filmeknek az archívumai technikai és környezeti nedvesség miatt, pára miatt nem teszi lehetővé azt, hogy megőrizzük őket, mint a digitális archívumokban. Tehát ezért nagyon fontos, hogy legyenek lehetőségek a, arra, hogy hozzáférhévő tegyük az archívumokban lévő ö, ö, ö, filmeket, nem csak oktatási, hanem ö, tudományos ö, célokra is. Az archívumoknak a digitaliz digitalizációja nagyon fontos ahhoz, hogy felhasználjuk az európai mozi száz éves történetét, és hogy biztosítsuk a hozzáférést a jövő generáció számára. A bizot, Európai Bizottságtól ö, ö, és a tagállamoktól is elvárjuk, hogy a filmkönyvtárak lehetővé tegyék a hozzáférést a a filmekhez. Itt is a digitalizációnak a folyamatát fel kell gyorsítani. Azért, hogy mindenhol fel le, hozzá lehessen férni ezekhez a filmekhez az Európai Unióban. Még egy kérdéssel foglalkoztam a jelentésben. Wim Wenders és Román Gutekkel is beszéltem, amikor a jelentésen dolgoztam, és szerintem, szeretném megköszönni az Európa Cinemaznak és a támogatását. Egy konferenciát szerveztünk Párizsban, Kánban, volt egy meghallgatás az Európai Bizottságnál. A a filmoktatás nagyon fontos. Tim Wenders azt mondta, hogy ahhoz, hogy a jövőbeli generációk megértsék a film jelentését, Ervin Panofskynak volt egy 1934-es megfogalmazása, amelyben azt mondta, hogy a, a mozi a legjobb módszer. Épp ezért, hogy oktatni kell ennek a történetét a fiataloknak, azért, hogy megértsék, Európa jövőjét, de azért is, mert ez egy hosszú távú gazdasági befektetés. Mert hogyha a mai nézősereget oktatjuk, akkor értékelni fogják a ö, jövő filmjeit. Egyetlen országban, Franciaországban működik ez a rendszer, a többi országban egyáltalán nem működik. Van a médiaprogram, erről már beszéltünk, Hm. az Európai Bizottságnak komolyan fogalmazzuk meg, hogy az utóbbi húsz évben támogatott európai mozit legalább ugyanolyan szinten, de igazából magasabb szinten kell támogatni. És nem csak a digitalizációt kell lehetővé tenni, hanem képezni az embereket hiszen a digitális technológiára képezni kell őket. Ezért ennek a programnak még kell, hogy legyen egy másik funkciója is, és pedig a fordítás. Ez eléggé drága, de a filmeket minden nyelven rendelkezésre kellene bocsátani, hiszen ő neki kell, nagyköveti szerepet kell játszaniuk a legtöbb munka az a, az aláírásra fordítandó. Aztán itt van a fesztiválok kérdése, amelyek a legjobb módon reklámozzák az európai mozát, mozit. Szeretnénk továbbra is ezt tenni. Itt van a Lux filmdíj, de mindezek benne vannak a jelentésben, nem akarom most itt ezt részletezni. Aztán a, a meghallgatáshoz is kapcsolódik egy kérdés, és pedig az a kérdés, hogy mennyire vagyunk készek arra, hogy egy felelős modellt hozzunk létre, azért, hogy az európai nézők lineáris tartalomhoz hozzáférjenek, Ezért is kell segítenünk az európai mozit. Hiszen ezen keresztül tudjuk az étvágyukat felkelteni de egy megfelelő repertoár csak a megfelelő digitalizációval lehet létrehozni. Ezért kell a lineáris tartalmat is támogatni, ugyanakkor nyitottnak kell lennünk a nem lineáris tartalom felé is. Hiszen olyan sok minden hozzáférhető a fekete piacon online, tehát amellett, hogy a hagyományos modellt támogatjuk, e, üzleti gazdasági modelleket is támogatnunk kell azért, hogy az európai nézők e, hozzáférhessenek a nem valós idejű e, filmekhez, tehát a lekérhető filmekhez, de itt óvatosan kell eljárnunk, tehát, hogy mind a lineáris, mind a nem lineáris rendszert támogassuk. Ezért a, tekintünk az Európai Bizottság és a tagállamok felé is. Tehát szükség van mind a két rendszerre. A lineáris rendszerre és a nem lineáris rendszernek az új generációrára. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Épp ezért az önök segítségét kérem amikor mm, a jelentésen dolgoztam, akkor sokan segítettek, szeretném megköszönni a segítségüket. A dokumentum csak négy oldalas lehetett, de egy dolgot azért meg kell jegyeznem, hogyha hallatni akarjuk a hangunkat, és jelzést akarunk küldeni a bizottságnak és a tagállamoknak, akkor a digitalizáció felé elmozdulásban segítjük a tagállamokat. Nagyon szépen köszönöm, kedves Boris kolléga. Láthatjuk, hogy szívvel, lélekkel dolgozik a témán. Két hozzászólásunk van, kérném szépen legyenek olyan rövidek, amilyen rövidek csak lehetnek, mivel utána még a koordinátorok ülését is meg kell tartanunk. McLarkin asszony. Köszönöm szépen. Nagyszerű. Egy olyan embert hallani, aki szenvedélyes és ismeri is azt a területet, amivel dolgozik. Az európai mozi nagyon fontos, 30 ezer munkahelyet teremt, ezt nem szabad alul becsülni a mozit üzleti KKV szempontból is vizsgálnunk kell, a KKV-k legyenek sikeresek. A mozi ipart a legnépszerűbb kereslet alapja, a kereslet fogja meghatározni. Milyen filmeket fognak levetíteni a mozik, amelyek nyilván azokat, amelyek sikeresek lesznek. Az európai filmiparnak azonban jobban kell promotálni a filmjeit. Itt megvannak a készségeink arra Európában, hogy sikeres filmeket, vagy bármilyen filmet hozzunk létre a filmet, aztán oktatásra is fel lehet használni, sőt a filmtörténelmet is érdemes oktatni. Hát körülbelül ennyit akartam elmondani, nagyra értékelem és nyomon követem a munkáját a jövőben is. Dankeschön. Köszönjük szépen, neveden a asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, úgy gondolom nagyon jó munkát végzett. Láthatjuk, hogy valóban nagyon nagy szenvedélye, szívvel, lélekkel közelít a témához. Én is egyetértek azzal, hogy az európai mozikat nyilvánvalóan támogatni kell, hiszen én is örülnék a kollégákhoz hasonlóan, hogy az európai mozikban több európai filmet láthatnánk. Nyilván az örökségünk, a kulturális örökségünk védelméről is szó van, de és de ennek érdekében épp a digitalizálást kell támogatnunk. Egyetértek önökkel abban, hogy a pénzügyi források rendkívül fontosak, főként a kismozik számára, ahol amatőr filmeket is bemutatnak. Nagyon fontos ezeknek a megőrzése, fenntartása. Egyetértek abban önnel, hogy nagyon, fontosak, nagyon fontos a feliratozás. Azokban az országokban, ahogy feliratozzák a filmeket, a sokkal jobbak az idegen nyelv ismeretek, szemben az én hazámmal, ahol szinkronizálják a filmeket, tehát ezzel nem mozdítjuk elő a nyelvtanulást a gyermekek körében. Szeretném elmondani azt is, hogy elő kell mozdítani azt is, hogy az emberek többet járjanak moziba, hiszen akkor nő a mozik bevétele, ezzel nő a film gyártók le még ennek révén még több filmet tudnak majd gyártani, és ez növeli, illetve elősegíti a kalózkodás és a hamisítványok elleni küzdelmet és nagyon fontos tehát, hogy arra helyezzük a hangsúlyt, hogy pénzügyi forrásokat biztosítsunk, és egy jó jelentést is készítsünk, hogy az Európai Parlament egy jó álláspontot képviselhessen, minden támogatást meg fogok adni ehhez személyesen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Kosztászony parancsoljon. Rövid leszek. Én is szeretném elmondani, hogy nagyon jónak tartom a jelentést, nagyon jó a felépítés, a szerkezet és célra vezető a szöveg. Úgy gondolom, Érdekes lenne két kérdést megvizsgálni párhuzamosan egymással. Az elmúlt időszakban voltak szabályok, illetve volt egy kivételes szabályozás, ami az állami támogatást illeti a digitális technológiára való áttérést illetően. Voltak tehát kivételes szabályozások, így hazámban is, és érdekes lenne megvizsgálni, hogy ez hogyan kapcsolódik a digitális agendához, hiszen annak célja éppen az, hogy egy átállás valósuljon meg, ami annyit jelent, hogy az állami támogatás kívánatos volna annak különböző formáiban. Nem csak a minőségi hálózatok tekintetében, hanem például a mozitermek tekintetében is, azon termek tekintetében, amelyek jó minőségű, nagy művészeti értéket képező európai filmeket vetítenek. De annak érdekében is fontos volna ez, hogy egyáltalán forrásokat szerezünk a mozi ipar számára. Érdemes volna ezért megvizsgálni, hogy a támogatásnak milyen formái léteznek, melyek elérhetőek, Gondolok itt tehát a megfelelő izo normákra való átállásra is, és úgy gondolom, hogy az amerikai rendszer egyszerűen nem vonatkoztatható a mi rendszerünkre, főként azért, mert nálunk sok a kis független moziterem. Nagyon örülnék, hogyha még cserélhetnénk e témában. Childers asszony következik. Oh. Uh, I'd like to... Szeretnék gratulálni Boris úrnak a nagyon átfogó és elmélyült jelentésért. Nagy érdeklődéssel várom, hogy együtt dolgozzunk, és nagyon fog érdekelni, hogy a saját országom mozi iparát is áttekintsem. Csak néhány aspektusra szeretnék hangsúlyt helyezni. Szeretném ösztönözni a helyi hatóságok, a mozik, a klubok és egyéb helyszínek közötti együttműködést. A klubok segítése és pénzügyi támogatása is nagyon fontos az én országomban és más európai országokban is. Kicsi klubok nagy szerepet játszanak a közösségben, ezért nagyon fontos, hogy segítséget nyújtsunk nekik, hiszen és főleg kezdetben nem tudják eltartani magukat. Az is fontos, hogy az egész EU-ban rendelkezésünkre jön a megfelelő technológia. Aztán az alternatív filmkultúra társ, támogatása. És az, hogy nagyon fontos, hogy az alternatív kifejezést definiáljuk. Azt hiszem, hogy igazából a jelentéstevő ezzel már is foglalkozott, ezt a munkát már elvégezte. A sebesség fontosságáról beszéltem, úgyhogy erről nem fogok többet mondani. A képzés finanszírozása és a vetítők használata. Szerintem a kicsi országokban ez e is egy fontos téma lesz. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Köszönöm. Szeretném még hozzáfűzni, mielőtt Szilvászonynak megadnám a szót a bizottság nevében, hogy az Európai Bizottság a médiaprogrammal tulajdonképpen megemlékezhetne a Lux filmművészeti díjra is, hiszen mi ö, feliratokat készítünk mindenféle nyelvre, még azon a nyelven is, amelyen a film eredeti, az eredeti film szól, egy látássérültek számára készült verziót is elkészítettünk, a vetítésen 200 látássérült vett részt, és ugyanúgy élvezték a The Fremde című filmet, mint én. Elbeszélgettem velük, és az volt a megállapításom, hogy ugyanazok a, voltak a benyomásaik, mint nekem, ami számomra elképzelhetetlen, hiszen nem is látták a filmet. És a filmben nagyon fontos szerepet játszik a tekintet. Ilyen értelemben ez nagyon érdekes, egy nagyon érdekes, érdekes területre tévedtünk, a következő film egyébként a következő nyertes esetében is el fogjuk készíteni ugyanígy a látássérültek számára készült verziót. Nem ugyanazon nyelven beszélünk, ezért rendkívül fontos a feliratozás, és ahogy a neved alava kolléganő elmondta, Egyébként a Balkánon is tevékenykedem, ott is azt látom, hogy feliratokat készítenek, Hollandiában is feliratokat készítenek. Hát miért beszélnek ők annyi nyelven? mi nem készítünk feliratokat, szinkronizálunk, és sokszor nem is értjük, hogy mi is annak az értelme, ami elhangzik a filmben. Remélhetőleg a médiaprogram tehát a jövőben sokkal nagyobb forrásokra tesz szert, és hogyha a médiaprogram a Lux filmművészeti díjnak az ötletét is átvenni, akkor sokkal inkább hozzájárulhatunk majd a jövőben az európai film terjesztéséhez. És most Szilveda Viva kolléganő kapja meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, Pákasszony, elnök asszony. Azt hiszem, azzal kéne, hogy kezdjem, hogy a közös területtel foglalkozom. A média program a szinkronizálást és a feliratozást és a médiák terjesztését is támogatja, de, és itt intenék óva a terjesztőkre bízzuk azt, hogy milyen nyelveket választanak, és hogy szinkronizálást vagy feliratozást választanak, hiszen ők ismerik a piacokat. De persze a finanszírozás is fontos kérdés, és az, hogy mennyi pénz áll rendelkezésünkre. Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm ezt a meghívást, hogy itt lehetek ma, és el szeretném mondani azt, hogy szívből üdvözöljük Piotr Boris jelentését úgy gondoljuk, hogy ez rámutat arra, hogy mennyire sürgős és mennyire fontos a digitalizáció. Különösen a globalizáció kontextusában, és abban a tekintetben, hogy iparágaink inkább vannak ostrom alatt, mint valaha. A digitális átállást nem lehet ugyanúgy ö, kezelni a mozi esetében, mint a televízió esetében. Nincs egy dátum, amikor mindenki átáll hanem a rendelkezésre álló eszközök, pénzügyi eszközök, az új modellek, a gyakorlatok és a nagyon lassú változások határozzák meg ezt a folyamatot. Néhány megjegyzés, ami talán segítségükre lesz. Az új finanszírozási modellek tekintetében sajnos ezek leggyakrabban nem produkálnak bevételt támogatjuk a letöltött, a videó letöltéseket a média programban, és azt látjuk, hogy még a legerősebb projektek is kivetítik azt, hogy majd valamikor két-három év múlva nullszaldósak lesznek, pedig a legtöbbjüket az elmúlt két-három évben támogattuk. Van még egy kérdés, ez a gyakorlatokra vonatkozik, amelyek a digitalizációval összekapcsolódtak. A múlt októberi mozi konferencián azt láttuk, hogy bár a VPF rendszert széles körben használják, a legtöbb film a piacon azt tapasztalta, hogy drágább egy európai ö, forgalmazó számára egy európai filmet digitálisan forgalmazni, mint 35 mm-es filmszalgon. Ez egy paradox helyzet, de kezelni kell. A filmoktatással kapcsolatban üdvözlöm az elhangzott, illetve az jelentésben foglalt megjegyzéseket. Egy új szakértői csoportot akarunk létrehozni, hogy megvizsgáljuk a film megben való jártasság és a film oktatás összekapcsolódását. A különböző országokból kultúra és oktatási szakértőket hívunk, hogy megragadt helyzetünkből hogy tudjunk tovább lépni a mozi klubokra felhívták a figyelmünket. Szeretnénk egy ilyen megoldást is beindítani, amennyiben a finanszírozási lehetőségeink meg lesznek hozzá. És még néhány pont, az új médiaprogram remélem ezen problémák néhányával foglalkozni fog. A jelenlegi bizottsági javaslatot megvizsgálva bizonyára néhányan már ezt látták a több éves pénzügyi keret kontextusában, nem lesz elég pénz arra, hogy az általunk kívánt dolgoknak akár a felét is elvégezzük, hiszen annyira alacsony a költségvetés. Örülök a támogatásuknak, és remélem, hogy együtt legalább egy észszerű költségvetést el tudunk különíteni az elvégzendő feladatokra. Hiszen a jövővel kapcsolatban az egyik nagy probléma az a tartalom hirdetése. Nagyon sok tartalom, nagyon sok film jön létre, de ebben a világban, ahol rengeteg film és televízió műsor árasztja el a fogyasztókat, elkerülhetetlen, hogy a legerősebb márkákat fogják a fogyasztók választani. És a tapasztalatunk a DVD-k területén, ahol abba hagytuk a támogatást, a támogatási mechanizmust lezártuk, és eredetileg az amerikai trendeket akartuk ebben az új ágazatban ellensúlyozni, körülbelül a piaci részesedés 20%-a maradt a miénk. Azt reméljük, hogy a VLT tekintetében más lesz a helyzet, és hogy az új üzleti modellek több lehetőséget adnak majd nekünk. Reméljük és üdvözöljük is a parlamentnek azt a szándékát, hogy ezt az előkészítő intézkedést megszavazzák, amelyel a különböző üzleti modelleket tudjuk teszteni, annak érdekében, hogy az európai szolgáltatók erősebbek legyenek. A fesztiválok és a promóció lesz azonban a jövő kulcsa. Szeretnék egy apró pontban korrekcióval élni. Az audiovizuális ágazat 1,2 millió embert alkalmaz. Ez egy nagyon fontos szektor. 6 milliárd eurós pénztári bevétele született a moziknak a, a film, a mozi látogatók által fizette, a jegyeket fizetett pénzből. A kommunikáció is, illetve a folyamatos nyilvános konzultáció, ami szeptemberben fog lezerülni, ez is nagyon fontos. A digitalizáció ezen a konzultációban felvetett kérdéseknek is kérdésekkel is nagyon szorosan összekapcsolódik. Reméljük, hogy együtt tudunk működni ezekben a területeken önökkel. Ez a jelentés nagyon hasznos információt fog jelenteni nekünk, inputot fog jelenteni nekünk a jövő évre tervezett az Európai Digitális Menetrenddel kapcsolatos közleményünkhöz. Köszönöm. Köszönöm, Aviva Szilva asszony, mondja az elnök asszony. Answer, Hogyha szeretné a jelentéstevő úr röviden reagálni, akkor megkapja a szót. E, chciałem podziękować za... Szeretném megköszönni mindenkinek a megjegyzéseit, Elma Katalin Koszta asszony, minden hozzászólónak a megjegyzéseit. Mi nyilván mindezeket figyelembe fogom venni. Valóban nagyok az elvárásaink a médiaprogrammal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy az időzítés jó, mert azután, hogy a mozikban megnéztük a filmeket, akkor tulajdonképpen a lekérhető nem valós idejű videó a jövő. Ma ez még nem lehetséges nagy mértékben. Épp ezért egyetértek az elnök asszonynal abban, hogy fel kell készül, készíteni a nézőket, különösen a fogyatékkal élőket, és ezt valóban bele kell venni a jelentésbe. Egyetértek Koszta asszonynal is abban, hogyha az európai mozikat akarjuk támogatni, akkor szabályozni kell a, az állami támogatás. Operaházakat, színházakat, de eh, szabályozni kell, mert vannak ma olyanok, akiket nem eh, eh, támogatunk, például a magánmozik nem tudnak közvetlen támogatást kapni. Tehát a közeljövőben két-három év múlva vagy két-három éven át kettős rendszer lesz a mozikban, analóg és digitális vetítők is lesznek hiszen a 10-15 évvel ezelőtt készült ö, filmeket sokáig még nem tudják digitális formában megnézni. Épp ezért mind a két rendszernek kell bizonyos ö, mozikban léteznie. Persze a jövőben minden digitális lesz. Még egyszer köszönöm a megjegyzéseket, és Most pedig azt szeretném majd hallani, hogy hogyan tudunk erős jelzéseket köz, küldeni, a éreket fedelnek. Köszönöm szépen, Piotr. Szeptember 7-e a módosítók benyújtásának határideje, tehát a strandon szépen elgondolkodhatnak majd a jó ötleteken, vagy akár a moziban, akár a szabadtéri moziban, hiszen nyáron meleg van, nagyon jó ötlet, szabadtéri mozi. És október 5-én szavazunk majd a jelentésről. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak is a hozzászólását, és ezen a téren teljesen biztosak lehetnek a támogatásokban, más téren még meg kell néznünk, hogy egyetértünk-e. Ezt a napi rendi pontot ezzel lezárom. Köszönöm, hogy eljöttek. A koordinátorokat kérem, hogy maradjanak, mert most